Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Jó napot kívánok! Kezdhetjük a munkát. A híres, nevezetes 15, akadémiai 15 perc betartásával. Az első napi rendi pontunk szintén kicsit ilyen tudományos alapon fog elkezdődni, ugyanis egy meghallgatást szervezünk az Európai Uniós méhészeti helyzettel kapcsolatban. Itt különböző tudományos felszólalók is elmondják majd a véleményüket. Szeretnék mindenkinek szép napot kívánni, mindenkit üdvözlök a mai napon. És az első napirendi pontunk a napirend elfogadására vonatkozik. Mindenki megkapta a napirend rendtervezetet, a hatos napirendi pontot azt elhalasztottuk egy későbbi időpontra. Ami pedig az elnök közleményeit illeti, 16 nyelven van tolmácsolás, és az ülést az interneten is közvetítjük. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása a következő napi rendi pontunk, ez a 2017. május 2 illetve harmadikai ülésünkre vonatkozó a jegyzőkönyvek. Ezzel kapcsolatban, ha valakinek van megjegyzése, az elmondhatja, és akkor a négyes napi rendi pontunk lesz a nyilvános meghallgatás az unió méhészeti ágazati helyzetről. Ez egy rendkívül fontos téma az európai mezőgazdaság jövőjének szempontjából. Már csak azért is mondom ezt, mert a helyzet kritikus. Ezt megérezték a gazdák is, nagyon sok tagállamban. Znana opinii publicznej. Sajnos a problémát nem igazán ismeri a közvélemény, nagyon kevesen tudják azt, hogy mennyire súlyos helyzet alakult ki a méhészeti ágazatban, pedig szükségünk lenne a közvélemény tájékoztatására, hogy minél eredményesebben lehessen fellépni. A társadalom látja a nehézségeket, amelyekkel a méhészeknek kell megküzdeniük. Két részből fog állni a mai meghallgatásunk. Az első rész uh, során a helyzet elemzésével fogunk foglalkozni. Peter Brost fogjuk meghallgatni, aki az Euró, illetve a Magyar uh, Méhészek uh, Szövetségétől érkezett. És nagyon sok szakértői csoportban, tanácsadói csoportban vesz részt a DJ Agri részéről is. Azután a német Méhészeti Szövetség elnöke következik, és mindenki 10-10 percet fog kapni, és aztán következnek majd a kérdések és a válaszok. Én azt gondolom, hogy a hatos napi rendi pont megszűnése miatt egy kicsit hosszabbra húzhatjuk ezt a meghallgatást, vagyis mindenki, aki uh, hozzá szeretne szólni, az megteheti majd ezt. Vannak meghívott vendégeink is, ők is elmondhatják a véleményüket, amennyiben kívánják. A második részben a meghallgatás során pedig a kísérleti uh, tervekről fogunk beszélni, amelyek a méhészeti ágazatban tapasztalhatók. Először Thierry Dufresne következik, aki a francia méhészeti obszervatóriumtól érkezett, azután Piotr Medzsecki következik, aki kutatással foglalkozik a méhészeti területen. Olaszországból érkezett. és végül Norman Karek következik, aki pedig a Méhészeti Kutatóközpontból érkezett, és nagyon sok tanulmányt jelentetett meg, illetve a B4 projekt részéről érkezett ide hozzánk. És szerintem meg is kezdhetjük ezzel a meghallgatásunkat, ahogyan elmondtam már, azzal fogjuk kezdeni, hogy Bros Pétert hallgatjuk meg, önnek adom meg a szót. Thank you very much, uh, Chairman. First, I would like to say... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ma délután itt lehetek. Elég ritkán fordul elő, hogy méhészek szót kapnak az Európai Parlamentben. Remélem, hogy ez a mai délután hasznos lesz valamennyiünk számára. Most pedig anyanyelvemre váltok, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. Köszönetek után annyit szeretnék mondani, hogy ezt a tíz percet úgy építettem fel, hogy én az európai professzionális méhészek szemszögéből szeretném megvilágítani a problémát. Professzionális méhészek alatt statisztikailag azt értjük, aki több mint 150 mély családot tart, és általában én a főállású méhészeket is nyilván ide értem én nem fogok beszélni azokról a mindennapos problémáinkról, melyet például a klímaváltozás, a világról behurcolt különféle paraziták, az intenzív mezőgazdaság által kiuttatott peszticidek okoznak. Én kimondottan egy probléma szegmensre szeretnék rávilágítani, ez pedig az, ami sújtja véleményünk szerint az egész uniós méhészeti ágazat fejlődését. Akinek van kedve, ideje, nézzen néha rá a szlájdra. Rendkívül fontos mindenekelőtt tisztázni, hogy 510 millió Európai Unió lakosnak rendkívül fontos a méhészeti ágazat, érdeke mindenkinek, hogy egy erős méhészeti ágazat legyen. Joggal megkérdezhetik, hogy miért. Azért, mert mint mindenki tudja, remélem itt a mezőgazdasági bizottságban a méhészeti ágazat haszna rendkívül összetett, erre véleményem szerint kár több időt pocsékolni. Tudjuk, hogy maga, amit mi méhészek megtermelünk, a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevétel töredéke annak a haszonnak, amelyet az egész környezetnek zöldségeink, gyümölcseink beporzásán keresztül, és itt emelem ki, amit kevesen tudnak, a természetvédelmi területek megóvásán keresztül, az ottani védett növények megporzásán keresztül mészeti ágazatnak hatása van. Alapvető kérdésünk, amit önöknek fel kell tenni, hogy hogy tudjuk megerősíteni ezt a méhészeti ágazatot. Véleményünk szerint leges, legegyszerűbb módja, hogy erős uniós mészeti ágazat legyen, egyszerűen az, hogy megfelelő profitot, jövedelmet állíthasson, tudjon előállítani az adott méhész, aki a méhészeti ágazatból szeretne ö, megélni. Következő kérdés az, hogy maga az 510 millió lakosnak mi a legolcsóbb útja a azt elérni, hogy a méhészek megélhessenek a méhészetből. Azaz nem az adófizetők pénzétből, hanem tisztán abból a szakmából. Egyértelmű, hogy a legolcsóbb út az, hogyha minden uniós állampolgár az Európai Unióban termelt méhészeti termékeket fogyasszon, mint mézet, virágport, propoliszt, hogyha minnyájan akik hiszünk a méhészeti termékek humán egészségügyre gyakorolt pozitív hatásában, és keresi a polcokon az unióban előállított méhészeti termékeket, önmaga ez fogja generálni azt, hogy megélhetnek az uniós méhészek. Egyértelmű, hogy keresletet kell előidéznünk a megtermelt uniós mézre, amely megfelelő bevételt fog generálni az uniós méhésznek. Ez elméletileg adva van, hiszen, mint tudják, az Unió csak félig önellátó mézből. Azonban itt van egy nagy de, ugyanis hiába félig önellátó mézből ma ki lehet jelenteni, unióban termelt méznek nincs keresleti piaca megkérdezhetik, hogy hogy-hogy nincs keresleti piaca. Erre nagyon egyszerű a válasz. Meg kell kérdezni azokban az országokban a méhészeket, amely országok több mézet termelnek, mint amennyit elfogyasztanak. A mellettem ülő országok képviselői Németország, Belgium nem ilyen országok, de ha megkérdezzük, akár Magyarország, Románia, Spanyolország, Bulgária, Horvátország, és még tudnánk sorolni, az itt élő méhészeket igenis igazat adnának nekem, nincs kereslet a mézre. Nagyon egyszerűen ennek oka, hogy nincsen az uniós mézre speciális piac. Egyet kell tudni, nagybani ö, piacon sajnos az EU-ban termelt méznek a piaci, ö, piaci jelenléte szinte megegyezik a, az unió a harmadik országokból származó ö, mézekkel. Nincs a kettő közt különbség. Miért lehetséges az, hogy a nagybani mézek piacán mi az oka? Egyenlőség van az unióban termelt, illetve a harmadik országból jövő mézek közt. Gyakorlatilag azért, mert a fogyasztó nem tudja, nem tud különbséget tenni e két méz közt. Megkérdezzük, mit nem tud a fogyasztó, hogy nem tud különbséget tenni. A válasz erre a fogyasztó nem tudja az unió középpiacain, azaz a kiskereskedelemben, a boltokban kapható mézeknek az eredetét, nem tudja az előállítás hátterét ezeknek a mézeknek. Önöknek nagyon fontos adat az, hogy az Unióban megtermelt méz durván 60-65 százaléka közvetlenül értékesül a fogyasztókhoz, 35-40 százaléka pedig ezen a nagybani piacon vesz részt. Meggyőződésünk, hogy az Unióban akkor lesz erős a méhészeti ágazat, hogyha ezt a részt, azt a bizonyos 35% unióban megtermelt és nagybani piacon résztvevő méz arányát tudjuk növelni. Csak néhány gondolat, hiszen nincs idő, hogy mik a céljaink a cselekvéssel, ezzel a cselekvéssel, hogy megmentsük az uniós nagybani méztermést. Egyértelmű, hogy a humán egészségügyi kockázat csökkentése. Ugye mindenki tudja, hogy az EU-ban termelt méznek nagyon komoly nyomonkövetési és humán egészségügyre vonatkozó előírásai vannak. Ugyanez a harmadik országokban sokkal kevésbé van meg. Még egy fontos dolog, amit az amerikai Egyesült Államokból vettem mondatot, hogy ha nem segítünk a főállású méhészeknek, akkor ugyanoda jutunk, ahova az Egyesült Államok, ahol a méhészek és a zöldség gyümölcstermesztők ezzel a mondattal lobbiztak, mézet, olcsó mézet a világon bárhonnan lehet importálni, de megporzást nem. Az itt ülők gondolom tudják, az Egyesült Államokban 30 éve 14 millió méhcsalád volt, ma 4 millió körüli méhcsalád van csak, hiszen az olcsó importméz gyakorlatilag tönkretette a méhészeti ágazatukat. Ott a politikusok tudtak lépni, viszont későn ennek oka az, hogy ma ez év elején is mandula megborzásért a farmer 180 amerikai dollárt fizetett a méhésznek egyetlen család megporzásáért. Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, és az önök figyelmét felhívni, milyen lehetőségek vannak csak jogszabály módosításokkal, ami nem kerül pénzbe, csak munkába megmenteni a méhészeti ágazatot. Például a 110 per 2001-es élelmiszerkönyvnél nagyon egyszerű, nevén kell nevezni azt, hogy a méz honnan származik a mézes üvegen. Ma ez a rendelet, ami nagyon sok tagország méhészének és fogyasztójának nem tetszik, lehetőséget ad eltakarni az eredetet. Egy pillanatra elő, előre megyek, nem tudom mennyire látni a képen. Itt egy dél-afrikai köztársaságból származó mézes üveg van, és pontosan fel vannak sorolva azok az országok, amelyekből áll ez a keverék. Ez minden gyártó kiszerelőnél más és más, fogyasztó ezt elolvassa, hogy tud dönteni, hogy honnan vesz, milyen eredetű mézet vesz, annak az országnak szerepel a neve legelől a listán, amelyikben a legtöbb tartalmaz az üveg. Ma ez az Európai Unióban nincsen, nem működik. Következő nyomonkövetés. Nagyon érzi a szakma, hogy az a bizonyos tracing, tehát a visszakövethetőség az adott üvegben az ott mézes üvegben honnan származó méz van, nem működik az Európai Unióban. Maximum a határállomásig működik, de a határállomástól vissza, hogy mely kínai feldolgozótól, mely kínai méhésztől, de ugyanezt mondhatom Argentina, Mexik, ahonnan importálunk, pontosan a visszakövethetőség nem működik. Én Magyarországról jöttem, ha Magyarországon egy üvegmézet leveszek, és az magyar eredetű, a hatóság meg tudja mondani pontosan, mely méhész termelte azt az adott mézet. Ezt az egész Európai Unióban, ha működni fog, és a fogyasztó ezt tudja, hogy működik, igenis van esélyünk a túlélésre. Az utolsó, amit javasolni szeretnék, az pedig nem más, mint a napjainkban elterjedt gyantaszűrt mézek megállítása. Ma már a labor képes deklarálni, ha egy mézet gyantaszűrnek, Tudni kell, ez olyan technológia, de az azon a szűrőn, bizonyos szűrőn a feldolgozás során átfolyó méz már nem lesz méz, mire kikerül. Ezt múlt év elején az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági Hivatala deklarálta is, hogy a gyantaszűrt mézet nem lehet mézként jelölni a címkén. Nagyon szeretnénk, ha politikusok segítenének az Európai Unióban ugyan ezt érjük el. Ehhez viszont nagyon keményen kell dolgozni. Erdős Norbert képviselőtársunknak, <clears throat> amit ő bead a méhészeti ágazattal kapcsolatos javaslatait, a szakma maximálisan támogatja. Több más olyan jogszabálymódosítás van, ami nem kerül pénzbe, csak munkába. Nagyon szépen kérem önöket, az uniós méhésztársaim nevében, hogy álljanak ki szakmánk mellett, és komoly lobby munkát végezzenek a jogalkotók irányába. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jó munkát, jó egészséget kívánok Önöknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Már is rátérhetünk a második előadásra. Péter Maszke úr következik, a második szakértőnk parancsoljon. Én is szeretném megköszönni a meghívást, a lehetőséget, hogy itt ma az Európai Parlamentben beszámoljunk a német méhészet helyzetéről. Elsősorban a, azzal kívánok foglalkozni, hogy a méhek, a beporzás területén milyen rendkívül fontos munkát végeznek, és hogy mi hogyan tudjuk támogatni ezt a, a méhészeti ágazatot. Így néz ki az ideális helyzet. Amikor a méhekkel minden rendben van, akkor látjuk, hogy a populáció állandó mozgásban van. Németországban nagyon nagy az import aránya. Sajnos csak az előállított méz 20%-át tudjuk értékesíteni saját magunk, 80% az importméz aránya. Tehát a fogyasztás elsősorban a fogyasztók többsége magánfogyasztó, akik a saját maguk a szomszédos méhésztől veszik meg a mézet. A Német Méhészeti Szövetséget képviselem. Most eh, én ugye nem tudom elolvasni, de a kivetítőn talán önök el tudják. 110 ezer méhész tömörít a Német Méhész Szövetség. Sajnos idei télen 20%-os volt a veszteség az egész országot tekintve. A városokban, Berlinben, Hamburgban ez az arány 30% volt, tehát 30% volt a vesztesége és négyzetméterenként hetes, hét családot találunk a statisztikai adatok szerint. 50 évvel ezelőtt Németországban még másfél millió még családot számláltunk. A méhészek pedig évente mintegy 5 os növekedést tudtak produkálni. De sajnos csak egy-két még családdal próbálták a környezeti állapotot javítani, holott ideális az lenne, ha legalább tíz családot tartana minden méhész. Én magam is a német méhészeti szövetség tagja vagyok, és körülbelül 100 családom van. Németországban igazából elég integrált módon működnek a méhészek ebben a, szövetség, ebben a szövetségbe tömörülően. Arra törekedtünk, hogy az egész országosban meglegyen a lefedettség, mindenütt legyenek méhek. Magyarországban eh, sikerült ezt a leginkább eh, megvalósítani, itt a legnagyobb a még családok eh, száma terület arányosan. Röviden még szeretnénk beszélni azokról a parazitákról, amelyek a legnagyobb veszteséget okoznák. 35 éve Ázsiából kerültek be ezek a paraziták, amelyek nagy pusztítást okoznak. Azután itt vannak a szerek, növényvédőszerek, egyfajta koktél, agr, agrokemikáliáknak egyfajta koktél nagy károkat okoz, és a, hogyha a méhek szervezetébe bekerül, akkor akár már szántóföldön elpusztulnak a mé, méhek, és ha nem tiltják be ezeket a szereket, akkor nagyon komoly, súlyos helyzettel állunk majd szembe. A környezet, az ellátás kapcsán még más elementális vagy katasztrófa jellegű veszteségeket is meg kell persze említeni, árvizek, hasonló természeti katasztrófák esetén. Talán kicsit túl gyorsan haladtam, de remélem, hogy azért valamennyire el tudják olvasni a szlájdokat. Szeretnék még kicsit részletesebben kitérni a következő szempontokra a környezet hatásai eh, kapcsán. Az első a mezőgazdaság hatása. Ugye a repce földeken már elvirágzott a repce, és eh, nagyon eh, jó volt az eredmény, illetve akkor jó az eredmény, hogyha nem nincs túl hideg akkor, amikor virágzik a repce. Németországban vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem volt semmilyen méztermelés, mert elfagyott a teljes gyümölcs, a, virágzó gyümölcsök, amikor a virágzás bekövetkezett, nagy fagyok voltak, Frank földön, Würzburg környékén, csak most nem olyan régen kezdett el virágozni a repce, és nekem nagyon jó lesz a, a, az eredmény, mint egy 50 családdal még előttem áll, hogy igazán mi lesz, de nagyon jó eredményre számítok. A rovarok tulajdonképpen megtisztított természetet találnak. A 60-as években született egy fogalom erre. Nagyon sok virág, gyümölcs, fa, gyümölcsfátkat, a természeti táj elemeit eltávolították, meg elpusztították gyakorlatilag területrendezési céllal és szinte nem is, nem is volt túlélő rovar. A, egy utakat építettek, lakóépületeket építettek, és így pusztították a környezetet. Szinte már alig maradt ugar, vagy ugar, ugaroltatható terület. A városokban a, a gondolták az emberek, hogy könnyebb az élelmezést megoldani, kis házi kertekben, azután a temetők korá, lehetett hagyatkozni korábban, de néhány városban már a túlnépesedést figyeljük meg, Berlin, Hamburg, Nürnberg, olyan városok, ahol a nyári hónapokban a pékségekbe mennek a méhek, korábban csak darazsak mentek cukor után a, a pékségekbe, most már méhek is ezt csinálják. Ezért azt is láthatjuk, hogy a szántóföldekről nagyon sok növény, fűszernövény eltűnt, az ökologizálás, az öldítés kapcsán a közös agrárpolitika reformja kapcsán történtek próbálkozások, de sajnos csak 20 százalékban sikerült javítani a helyzetet. A gazdákat szankcionálják, hogyha mondjuk 10 méter helyett 11 méter métert, vagy tíz és fél métert tud biztosítani, akkor már is büntető pontokkal sújtják a gazdákat. A bíróságok is olyan döntéseket hoztak, hogyha mondjuk öt évig megművelnek egy területet, akkor ezeket a perem parcellákat nem szabad megművelni, és ilyen módon alakul ki a kívánatos struktúra. A szantövődi termesztés annyira intenzívévé válik, hogy miután már a szilázs előállításához nincs szükség szénára, évente kétszer-háromszor nyírják a, a füvet, és igazából inkább a lédús fűre, fűfélékre van szüksége. A biológiai sokszínűség visszaszorulóban van, nincs már lóhere, lucerna kielégítő mennyiségben. Ezeket az intézkedéseket majd szem előtt kell tartani, amikor 2020 után sor kerül a következő agrárreformra. És most egy provokatív kérdést is feltennék, igazából talán a repce már az utolsó virágzó növény. Ha megnézik itt a szlájdon ezt a képet, így nézett ki régen, 1,2 millió hektáron termesztettek eh, repcét, ez hát egy álomszerű, de sajnos jelenleg most, amikor gyümölcsfák is eh, virágzanak, eh, a gyümölcsösökben, vagy a házak körül a kertekben, az emberek egyre inkább kérdezik, hogy hol, hova lettek a méhek. Nos, eloszlanak, mert tavasszal talán túl nagy a kínálat, és jobban fel kellene, el kellene osztani azt, hogy mi, mikor mi virágzik, hogy mikor tudnak a méhek igazán dolgozni. Tavasszal van ugye dúsan terített asztal a méhek előtt, de egyre eh, kevesebb eh, gyümölcs eh, termesztenek a alacsony árak miatt, azután az alma, most készítés kapcsán is eltűnőben van sok alma termesztő terület is, és ezeket újra vissza kellene építeni. A gyümölcsösökben látjuk, hogy tavasszal azért még eh, dúsan terített asztalál a méhek előtt, itt ízlelgethetjük um, azt, hogy a, ezeken a mezőkön, uh, a algájban uh, látják ezt a tájat, uh, ahol a méhek szíve örömtől duzzad, mert dús kínálattal találkoznak a méhek. A gabona félék, a virágok, a gabonamezőkön termő vad virágok is nagyjából eltűntek. Különösen a búzavirág kapcsán azt tapasztaltuk, hogy a glifoszát alkalmazása nagyon nagy bajt okozott, és utána a szermaradványt még a mézben is megtaláljuk feltetjük a kérdést, hogy hogyan tudunk segíteni a méheknek. Nos, a eh, alternatív növényeket kell a kukoricával szemben eh, termeszteni, azután közbekeressem a megfelelő diát. Tehát alternatív növények, biomassa, azután megfelelő eregyet kell biztosítani, Júniusban virágzó növények, mint például a, a, a, a pipacs, vagy a mákvirág, a búzavirág, ilyen apróságokkal is lehet segíteni, és hogyha a bürokráciát csökkentjük, így azzal is nagyot tudunk segíteni a méhészeknek. Ezen a képen is azt látjuk, hogy így is kinézhetne egy szép kert a ház körül, tele pillangókkal, lepkékkel. Látjuk, hogy hátul ez a, az gyönyörű növényzetben nem csak a lepkék, a pillangók, hanem a méhek is nagyon jól érzik magukat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és itt még végül az utolsó szlájdon az összefoglalót látják. 2020 után reméljük, hogy a közös agrárpolitika meg fog valósulni. Przewodniczącego Kopa Koczeka. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a Kopa Kozseka képviselőjének, egy ilyen Brunónak, aki le fogja zárni a mai meghallgatásunk első részét. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Megpróbálom röviden vázolni a helyzetet az európai méhészettel kapcsolatban itt Európában. Alapvetően olyan témákra szeretnék most reflektálni, amelyek a Kopa Kozseka témakörébe tartoznak, a tevékenységi körünkhöz kapcsolódnak. Nos, ezen a táblázaton minél sötétebb színű sárgát látnak, annál inkább méhészeti tevékenységgel jellemezhető az adott ország. Tehát itt főként Kelet-Európának a szerepére hívnám fel a figyelmet. Észak-Európában szinte zéró. Nos, hát ez természetesen azért országfüggő is, és a méhészetre jellemző az, hogy nagyon-nagyon sok méhész dolgozik, nálunk több mint 500 ezeren dolgoznak a méhészet területén, de ezeknek csak egy százaléka a profi méhész. Egy másik fontos jellemző, Bros Péter sokat beszélt a piaci helyzetről, de itt most azt látjuk, hogy európai szinten ezen a grafikonon megpróbáltuk azt jellemezni, hogy hogyan is néz ki az európai termelés. Kína után a másodikok vagyunk a világon. Európai szinten azt láthatjuk, hogy mennyi importra szorulunk. Nos, hát azért még mindig nagyon nagy importra szorulunk, tehát az Egyesült Államokkal együtt a világon a legnagyobb importőrök vagyunk. Tehát sokat termelünk, de nem eleget. És valóban Kínából származik a behozatal nagy része. Azt is láthatjuk, hogy a különböző tagállamok szintjén hogyan oszlik meg mindez. Románia, Spanyolország nagyon sokat termelnek, Németország rengeteget importál. Vagyis Németország megkerülhetetlen a méhészeti piac szempontjából. Itt olyan nagy cégekről van szó, amelyek leginkább méhészeti termékek importjával foglalkoznak. Nos, főként Európán kívülről importálnak, Európán belülről nagyon kicsi az import mértéke Németország felé. Belgium esetében azt láthatjuk, hogy nagyon különleges a helyzet, mert nagyon keveset termelünk, rengeteget importálunk és rengeteget exportálunk. Vagyis reexportáljuk a mi általunk átcímkézett méhészeti termékeket, főként mézet. Tehát gyakorlatilag egy tranzitország vagyunk ilyen szempontból, és ez rendkívül nehéz, mert még európai statisztikák szintjén is kezelhetetlen a helyzet. Egy másik grafikon amit én nagyon szeretek, azt mutatja, hogy hogyan alakult a kínai importméz helyzete. Tehát gyakorlatilag zéróról indultunk, és most már 50%-a az importnak Kínából érkezik. Miért pont Kínából? Azért, mert az a legolcsóbb méz. Körülbelül egy éve Ukrajna is még olcsóbb mézzel kilépett a piacra, úgyhogy az ukrán méz most kezdi átvenni a vezető szerepet, de Kína nagyon nagy ágyú ezen a piacon, és nagyon sok kérdés felmerül az ő általuk termelt mézek tekintetében, mert ugye itt a származás sem világos, illetve az, hogy hogyan szűrik ezeket a mézeket. Tehát nem várják meg azt, hogy a méz beérjen, hanem azonnal begyűjtik. Ez az ő méhészeti gyakorlatukhoz kapcsolódik, gondolhatunk róla, amit akarunk, de az biztos, hogy a méz irányelvnek ez semmiképpen sem felel meg ez a gyakorlat. Egy kicsit őrült ez a piac, de hát a bizottságot arra kértük, és a bizottság meg is hallgatott bennünket, hogy végezzen egy felmérést a hamisított mézek tekintetében és itt különböző helyszíneken Európában mintát vettek, nagyon jól látszik az, hogy milyen problémák adódnak, például cukorhozzáadott, cukorhozzáadás, vagy pedig a címkézés hamisítása a Joint Research Center még sokkal nagyobb problémákra hívja fel a figyelmet. A tagállamokban a méz ö, gyakorlatilag 14%-ban hamisított méz, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen helyzet alakult ki tudjuk, hogy a mézet nagyon nagy mértékben hamisítják, tehát a tíz leginkább hamisított termékek között van, de valószínűleg a harmadik helyen van világszinten. Ugye állandóan arról beszélünk, hogy a méz egy természetes anyag, és tükrözi a környezetünket. Nos, hát egyáltalán nem ez a valós helyzet. Nagyon nagy problémát jelent a mézhamisítás. És ezzel kapcsolatban rengeteg munka vár ránk, ki kell igazítani ezt a helyzetet, ki kell javítani a helyzetet, mind tagállami, helyzet, mind tagállami szinten, mind pedig a behozatal tekintetében. Tehát itt mindenki hibás, és én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kell majd foganatosítanunk ezzel kapcsolatban. Itt van például a méhviasz problémája, Voltak olyan kolóniák, amelyek egyáltalán nem működtek, mert a méhviasz eluralkodott, és megint csak a méhviasz behozatal is Kínából nagyon sok problémát okozott a piacon. És emiatt a méhek nem jól tudnak dolgozni, és a rentabilitásuk is csökken. és ezzel ugye a méhviasz, a méhcsaládok mind-mind nagyon sokat vesztettek. Nézzük most azt, hogy gazdasági szempontból hogy néz ki ez a helyzet. Európai szinten, épp úgy, mint nemzetközi szinten nagyon fontos lenne, hogy jobb termelékenységet érjünk el. Európában nagyon jó méhészek vannak, technikai szempontból igen felkészültek. Ma nagyon nehéz a méhészet, és hogyha valaki nem profi ezen a piacon, nem szakértő, akkor nem tud megélni ebből a piacból. És emiatt egyébként nagyon sokan ki is hullottak a termelésből. Tehát fontos az, hogy megőrizzük a méheinket méhészként, de ugyanakkor gazdasági szempontból is sikeresnek kell lenni. Hogyha ma olyan méhészetet akarunk fenntartani, amely a beporzást is elvégzi, akkor valóban profi megközelítése van szükség. És ennek köze van a piaci helyzethez is. Vannak olyan piackezelési helyzetek, illetve eszközök, amelyek most már segítik a méhészek munkáját. Sajnos azonban ez a költségvetési sor állandó, nem növekedik európai szinten. Nagyon fontos a nyomon követhetőség a termékeket illetően, ez az egyik legfontosabb követelésünk. Én azt gondolom, hogy csak így lehet eljárni, és aztán a legfontosabb az, hogy a csalás ellen felvegyük a harcot. Miután nincsenek ellenőrzések, mert a, méh, mert a méz egy nagyon stabil termék, ezért aztán kialakult a csalás. És most ez ellen kell felvennünk a harcot, valóban ez tagállami feladat lesz. Nagyon meglepő az is, hogy a pollen, vagy a méhviasz, vagy a méhpempő helyzete hogyan alakul. Nos, hát a probléma abban ragadható meg, hogy nem definiáltuk ezeket a termékeket. Ezért könnyű a hamisítás, nekünk szükségünk lenne arra, hogy a definíciók világosan megálljanak, mert a definíciók nélkül nem mondhatjuk azt, hogy ez nem pollen, ez nem nem propolis vagy méhviasz, és szerintem ez önmagában nem olyan bonyolult feladat, de alapvető fontosságú ez a definiálási gyakorlat. Vannak olyan zónák, itt láthatjuk a térképen, amelyek nagyon intenzív polinizációt igényelnek, máshol ez kevésbé jellemző. Nos, az egyik nagy probléma, mint ezt tudjuk, a méhek pusztulása valójában idén 20, sőt 25%-ra tehető a méhek pusztulási aránya. A a vörös zónák, a veszélyeztetett területek, tehát ez gyakorlatilag Európa felére terjed ki. Hát képzeljük csak el, hogy hová is vezethet mindez. Az egyik probléma az valóban a növényvédőszerek, a peszticidek alkalmazásához köthető, a biodiverzitás csökkenésére is visszavezethető nagyon sok minden, és a klímaváltozásnak is egész nagy hatása van a méhek életére. Ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A jövő szempontjából láthatjuk, hogy az ázsiai betegségek itt mennyire jellemzőek, Vallóniában, Flandriában egyaránt. A parazita sajnos tovább fog terjedni, még nem tartunk ennek a fertőzöttségnek a végén. Egy másik parazita, amely Dél-Afrikából érkezik, és már egész Észak-Amerikát meghódította. Hát, ha ide érkezik Európában, ez nagyon nagy probléma, és megint csak fel kell venni a harcot ellene, ez a DG Sante feladata lesz, nem annyira a DG Agrié. Mezőgazdasági programokra van szükség, de sajnos ezek az alapok, ezek a források nem túl szélesek. A második pilléren belül igen sok eszköz áll rendelkezésünkre, a peszticidekkel kapcsolatban a DG Sante elég sok mindent tett, tagállami szinten is történtek intézkedések, de mindez nem elég. Állategészségügyi szempontból pedig egy referencia laboratórium felállítására törekszünk az EFSA égisze alatt. Ezek fontos kezdeményezések, és a DGA Research, vagyis kutatás fejlesztéssel foglalkozó főigazgatóság is sok mindent tett. Köszönöm szépen, és számítunk az önök támogatására. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit újfent. Vannak emlékeim hogyha Lóling asszony itt lenne, aki nagyon erősen védte az méheket, ő bizonyára elsőként kért volna szót itt, mert nagyon sokat tett azért, hogy megmentjük az méheket. Nagyon sokan kértek szót, és ezért másfél percben szabom meg a hozzászólások idejét. Elsőként Trump úr. Igen, kedves kollégák, örülök, hogy beszéltek erről a témáról, mert ez a téma rendkívül fontos egy egész ágazat fennmaradása érdekében. Fansze úrnak a szavait hallgatva az én elképzelni. Természetesen támogatom az ön által elmondottakat, ugyanakkor van egy, egy, egy gyakorlati képem is. Ez egy politikai probléma, nem mezőgazdasági, nem egészségügyi probléma elsősorban, eh, hanem elsősorban politikai problémáról van szó itt. Ezzel kell foglalkozni, és ezt kell közelről megnézni. Igen, problémák vannak az importtal, eh, nevezetesen a kínai importtal, tudjuk, hogy ilyenkor szükség van arra, hogy gazdasági patriotizmust alkalmazzunk, hogy megmentjük a termelőhelyeket, amelyek igen nagy minőséget képviselnek. Igen, a, a, a, mi a címkézést illeti nagyon sokat harcolunk, hogy megfelelő legyen a címkézés, nem tudjuk, nem nyomon követhető a méz. A termelők 40% a legalábbis Franciaországban, 40%-os az esés a termelésnél Franciaországban. Én úgy gondolom, hogy nagyon erős a kapcsolat a mezőgazdaság és a méhészet között. Látjuk, hogy romlik a mezőgazdaság, legalábbis egyre kevesebben dolgoznak mezőgazdaságban, és ugyanúgy eh, párhuzamosan a méhészek is egyre kevesebben vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt jár, eh, és ugyanúgy, mint a méhészeknél, a mezőgazdaság, a gazdáknál is egyre kevesebben tudnak megélni a termékekből. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a panel felszólalóinak az előadásaikat, hiszen a helyzetet nagyon jól elemezték, de alapvetően csak ugyanabba az irányba haladnak, mint az itteni munkánk. A méhek pusztulása nagyon nagy problémát vet fel, az intenzív gazdálkodás, a biodiverzitás csökkenése, a peszticidek alkalmazása, illetve a különböző patogének vagy paraziták, amelyekre szintén utaltak, illetve az invazív fajták és a klímaváltozás okozta problémákra is felhívták a figyelmet. Én azt gondolom, hogy itt különbséget kell tenni bizonyos dolgok között. Az első kérdés a biodiverzitás, és az, hogy mit tehetünk biodiverzitás erősítése érdekében. Itt van a Natura 2000 irányelv, amely eh, bizonyos területeket megőriz, erre nagyon oda kell figyelni, és aztán van egy kérdés is, amely felmerül bennünk. A delegált jogi aktusokkal kapcsolatban a ökológiailag eh, fontos területek eh, és a peszticidek visszaszorítása tekintetében Bruno úrtól azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnánk ellenállni ezeknek a bizottsági delegált jogi aktusoknak, hiszen uh, itt Szeretnénk azt javasolni, hogy uh, ökológiai jelvek alapján ne, az, ne alkalmazzák a peszticideket, de mégiscsak megtörténik ez, és a kupa vajon miért ö, uh, szavazta le a bizottság javaslatát? És aztán egy másik fontos kérdés, amelyre utalt az elnök úr is. Az egész ágazat szakmaivá válásáról van szó. Most csak 5%-a ennek az ágazatnak dolgozik profi szinten. Ezen változtatni kellene. Ez egy óriási nagy feladat, amelynek révén sok minden megváltozna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a hozzászólókhoz, a szakértők hozzászólásait, nagyon hasznos mindaz, amit elhangzott. Franciaországban eh, rendkívül fontos kérdés ez, 30%-ban eh, csökkent a termelés Franciaországban. Nagyon fontos kérdés ez Franciaországban, tehát az méz termelés. Franciaországban 50%-ban professzionális termelésről van szó, ami, ahogy önök tudják, a, a halandosság egy rendkívül fontos probléma, ugyanis nagyon nagy mértékben ennek köszönhető a termelés csökkenése. Kelet-európai országban is vannak ilyen jellegű dolgok. Az import eh, nagy kérdése. Az utóbbi időkben Dél-Amerikából importálnak, nevezetesen Csilléből. Ugyanakkor látjuk és elszenvedjük a kínai eh, méznek a káros hatásait azért, mert nagyon leviszik a minőségi sztenderdeket. A méhészek rendkívül nyugtalanok a méhészek egyre többen a bio méhészetet átmennek bióba, a mezőgazdák is egyre inkább a biomezőgazdaság az, ami előre tör. Milyen módon és hogyan gondol, mit gondolnak, hogyan tudnánk ezen a helyzeten javítani? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a három előadónak a nagyon érdekes előadásokat. A jelölés kérdéséről annyit tudnék mondani, hogy a tej esetében is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan jön a tej, ugyanúgy a méznél is fontos, hogy tudjuk, de úgy tűnik, hogy nem sikerül sem a tejnél, sem a méznél biztosítani az eredeti jelölést. Ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy igenis tüntessük fel, hogy honnan származik a tej, nem csak az, hogy hol csomagolták, vagy hol dolgozták fel a tejet. Itt válvetve próbálunk küzdeni ezért. Szeretnék visszautalni valamire, amit Maszke úr mondott. A méhek egyre több táplálékot találnak a városokban, mint a mezőkön. Hát ez a legkatasztrofálisabb mondat, amit agrárszakember mondhat vagy hallhat. A méhek pedig valóban több táplálékot találnak a kisvárosokban, a balkonokon, a virágcserepeken, a városokban, mint kint a mezőn. Hát el sem tudjuk képzelni, ez egy, ez egy csőd bejelentés tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a földeken. A földekről egyszerűen eltűnt a táplálék, ugyan még zöld a mező, de már a, nem jellemzi a biológiai sokszínűség sok még a sárga virág, de e, nem minden sárga virág értékes és hasznosítható, és a természet e, egyre inkább megadja magát a kereskedelemnek, és már nem lesz alkalmas az élet fenntartására. Maszker azt hiszem ezzel a mondattal mindent elmondott, amit kell. Itt nem csak e, a területek 5 vagy 6 vagy 7 százalékáról van szó, hanem azt kell biztosítani, hogy a teljes megművelt területen talál hassanak táplálékot a méhek. Köszönöm, amit elmondott. Sanyi, Szanyi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégám mondott. Hogyha hasonló helyzettel szembesülünk, ugye a tej, a hús termelés esetében, és ugyanez a helyzet, mint a méz esetében, a az, tulajdonképpen azért hozom fel ezt az érvet, mert egy hasonló rendszerrel van szükség a méznél is, mint amit már más élelmiszerek esetében működtetünk. Vannak megfelelő rendszerek már, a szupermarketekben azonban már igazából nem is mézet találunk a e, polcokon, hanem hát valami köztes terméket. Elnök úr, Igazából ezek már nem nevezhetők mézeknek, e, amiket a szupermarketek polcain találunk, e, és ez elfogadhatatlan. Azt hiszem, hogy sokkal szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség, az eredetet, a származást jobban kell ellenőrizni, ez az Európai Parlament feladata. Ez az egyik dolog. Második eh, fontos feladat, eh, vagy kérdéskör az import kérdése. A méz és a méhészet szorosan hozzátartozik a biológiai sokszínűséghez. Ez egyszerűen nem lehet csak a kapitalizmus puszta logikájával, a kereslet kínálat logikájával közelíteni. Ez a hatalmas import tényleg aláássa az európai mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket. És itt nem pusztán a, nem elég a business as usual, hogy mindent ugyanúgy csináljunk eh, tovább. Ez eh, valóban az eh, európaiakat sokkal jobban kell, hogy foglalkoztassa, és a jövőben sokkal többet kell tennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokszor beszéltünk már arról, hogy a tejágazatot a méz ágazattal hasonlóképpen kellene kezelni. Ez a gyerekkoromra utal vissza, ahol mézes tejet kellett innom, ha beteg voltam. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna megköszönni a felszólalóknak, hogy eljöttek, és a helyzetet elemezték. Én is jelentéstevő vagyok ebben a kérdéskörben. és ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy 80%-a a mezőgazdasági termelésünknek beporzást igényel, és mint olyan, azt gondolom, hogy óriási erőfeszítésekre van szükség, hogy az ágazatot életképesen tudjuk tartani. A beporzást finanszírozni kellene, akár két milliárd euró összegben, hiszen ennyit költenek az Egyesült Államokban a beporzásra. Európában jelenleg ingyenes ez a tevékenység. És ne felejtsük el azt, hogy nagyon sok terméket, amelyet műtrágyaként alkalmaznak, például a kukoricatermelésben, nagyon negatív hatással van a méh populációra. Ezért gondolom azt, hogy a következő mezőgazdasági reformnak mindenképpen oda kellene figyelnie erre a kérdésre, hiszen nem szabad, hogy az alkalmazott műtrágyák rossz hatással legyenek a méhekre, és pusztulást okozzanak. Nagyon sok mézet importálunk Ukrajnából, Kínából, és így tovább, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy ez marginális kérdés, nem figyelünk rá oda, pedig szerintem kvótákat kellene felállítanunk az ukrán méz behozatalal kapcsolatban. Szeretném felhívni a német kollégák figyelmét arra, hogy Bulgáriában rengeteg kínai méz érkezik, amelyhez mondjuk egy százalékos arányban Bolgár mézet kevernek, és azután ezt a mézet Németországban úgy adják el, mint bolgár méz. És hát erre jön a kritika, hogy milyen rossz minőségű a bolgár méz. Hát kérem szépen, a bolgár méz nagyon is jó minőségű, csak az a probléma, hogy ez nem bolgár méz, hanem kínai méz. Úgyhogy a következő kapreformnál ezekre a problémákra oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Ön jelentéstevője is ennek a kérdéskörnek, ezért valóban szakértője ennek, de hát ne haragudjon, de sajnos mindenkire ugyanazokat a szabályokat kell alkalmaznom. Köszönöm szépen az előadásokat. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy mindenek előtt az termékeknél lenne fontos, hogy jobb eredet jelölést alkalmazunk, de hát az importot persze azért nem lehet betiltani, ez, ez butasság lenne. Haszkeurral együtt írtunk az Európai Bizottságnak a gyanta problematika miatt, a viasz problematika miatt. Ez a, nem csak a méheknél figyelhető meg, tanulmányok bizonyítják azt, hogy nagyon sok rovart érint a probléma, rovarok 70%-ánál megfigyeljük ezt a pusztulást, persze a méhek esetében a legsúlyosabb. Általában 15 különböző peszticidet vizsgálnak, és nagyon fontos lenne elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne csökkenteni a peszticid terhelést. A neonikotinoidok kapcsán a bizottság jelölte azt, hogy a, dolgozik azon, hogy kevesebb neonikotinoidot alkalmazzanak, de most, amikor a kivételes eh, kivételeket engedélyezik, akkor látjuk, hogy ez az ideiglenes tilalom igazából nem eh, működik. Olyan sok a kivétel, hogy gyakorlatilag ugyanannyi neonikotinoidot alkalmaznak, mint korábban. Én azon dolgoznék, hogy teljesen tiltsák be a e, neonikotinoidokat. A másik nagy probléma a glifoszát. Itt e, a glifoszátok e, kérdése, itt mindig a karcinogén hatásról beszélünk, rákkeltő. A glifoszát kapcsán azt kérdezném, hogy a mennyiben járult hozzához, hogy nincs elég táplálékuk a méheknek. Engedjék meg, hogy köszönettemet nyilvánítsam ki a koordinátorok és elnök úr részéről, hogy most itt létrejöhetett egy ilyen közmeghallgatás, ez nagyon fontos. Higgyék el, látom, hogy a méz szektorból Európa minden pontjáról nagyon sokan itt vannak, és itt most nagyon sok képviselő ül, hétfőn 15 órakor, zöld hét után lehet látni, hogy nagyon sok képviselőt érdekel ez a téma, ez nagyon fontos, köszönet érte nekik is. Azt is köszönöm mm, a koordinátoroknak, hogy lehet egy ilyen jelentés, elindul egy ilyen jelentés, és ez a közmeghallgatás egyfajta bevezetője is lehet ennek. A három előadónak, a három előadótól remek előadásokat hallgatunk mindegyikhez csak egy kérdést szeretnék föltenni. Ha önök jogalkotók lennének, és csak egyetlen egy módosítással élhetnének, mit tartanak önök a legfontosabbnak? Mi lenne az az egy? Kérem, mondják el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt gondoltam, hogy ma délután sokat fogok tanulni, de inkább összezavarodtam. A két Péternek egész más véleménye van a szabályozásról. Péter Maszke Péter Brossz Péter több szabályozást akar, Péter Maszke pedig azt mondja, hogy túl sok a bürokrácia. Bros Péter szeretné azt, hogy a háznál történő eladás továbbra is nagyon nagy mértékű legyen, nem el más a méhészektől a, a nyeressége, de mégis szeretné, hogyha nőne a nagy kereskedelmen eladott méz aránya. Azt is halljuk, hogy a klímaváltozás az egyik legnagyobb probléma a mégpusztulás hátterében. Nos, a e, klímaváltozás jelenti, hogy e, melegebb lesz, és ez itt ebben a kontextusban nem jelent ez e, problémát. Növényvédőszerek problémát jelentenek, ezt hallottuk, akkor mi nem használunk több GMO-t Európában, és akkor nem kellene olyan sok növényvédőszert használni. Aztán itt van a glifoszát. Péter Maszk ezt mondta, hogy túl sok glifoszátot alkalmazunk. Most mi nem használunk Európában glifoszátot, egyszerűen nem alkalmaznak Európában glifoszátot, akkor hogy jelenthet a glifoszát problémát a méhek számára? Az import, hát ezen is nagyon csodálkozom ugyanis az USA-ban ugye nagyon intenzív a mezőgazdaság, sok a GMO, azután Kína is nagy, Kínából is nagyon nagy az import. Mi a baj Európával? Miért nem tudunk mi eleget termelni? Azután lehet, hogy más fajta méhekre van szükség Európában. Posso desz. Tesz úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a köszönő szavakhoz. Erdős kollega, magyar kollega is már köszönetet mondott. A koordinátorok egyhangon úgy döntöttek, hogy rendre tűzzük ezt a kérdést, és nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Rosszul beszélt arról, hogy a jó árak segítenek a legtöbbet a méhészeknek. Nos, én 5 eurót fizetek a mézért, amit ott a szomszédos méhészetben vásárolok, de nem tudom, hogy ebből hogy lehet megélni. Én szívesen fizetnék 6 eurót is, de fogalmam sincs, hogy mekkora ár, milyen árak mellett tud, lehetnének elégedettek a méhészek. Magyarország itt Magyarországban a legnagyobb a még családok száma, és ennek megvan az oka. A második pilléren keresztüli finanszírozást már sokkal régebben elkezdtük, és nálunk még igenis virágoznak a mezők. Miért? Azért, mert részt vesznek a gazdák a programokban, és igenis még ameddig csak ellát a szem, hogyha a gazdaságomon kinézek, akkor mindenhol virágzó mezőket mit látok. Maszke úr, ön azt mondta, hogy kevesebb a virágzó, virágos növény. Nos, korábban borsót termesztettem, de ezek is virágzanak, csak máskor virágzik, mint a repce. Úgyhogy ki kell terjeszteni, a több mindent kell termeszteni. Úgyis nagy a fehérje hiány Európában, gondoskodik el arról, hogy a mezőgazdaságban más növényeket is termesztenek, így hosszabb ideig van, lesznek majd virágzó növények. A második pillérre kapcsolatos programoknak köszönhető az is, hogy nagyon sok új növényt kezdtek termeszteni Magyarországban. És 14 nagy parcellát körül alakítottunk ki ilyen sávokat. Ugyanis, hogyha de ha ezt valaki így teszi, akkor a gazdáknak igenis lesz lehetőség arra, hogy a méhészek számára létesítsenek ilyen peremterületeket. Nagyon örülök annak, hogy ilyen intenzíven megvitatjuk ezt a kérdést. A szakértőket szeretném azonban néhány dologra figyelmeztetni. Maszke úr, nem tudom, hogy ön miért mondja azt, hogy a méhek több virágportalának a városokban, hiszen um, lehet uh, hogy uh, itt uh, például dísznövényekről van szó, amit igazából nem kívánatos. És nem csak Magyarországban, hanem egész Európában a fehérje növények termesztésével um, olyan növényeket biztosítunk a méheknek, amelyek um, korábban nem voltak. Beszéltek a fehérje igényről, tudom, és értem, szükség van a növényvédőszerekre is, de a növényvédőszerek alkalmazása csökkent az elmúlt években. A mezőgazdasággal összefüggésben, hiszen most itt az agrár, az agri szakbizottságban ülünk, az együttműködést kellene jobban előtérbe helyezni. Azaz a gazdák működjenek együtt a méhészekkel. Ez valamennyiünknek az érdeke. Vannak kitűnő együttműködések, például tájékoztatják a méhészeket, amikor permetezni kell, vagy amikor beszél fenyegeti a méheket, csak együtt tudunk tovább lépni. Vannak nagyon jó appek, applikációkat, amelyeket orok, okostelefonokra lehet tölteni. Ezeknek a segítségével is jobban tudjuk védeni a méheket. Az együttműködés az erősségünk, és ez sokkal messzebbre mutathat, mint csak azt mondjuk, hogy eh, hát eh, minden városi lakosnak is lehetne egy kaptára, ez egyáltalán semmit nem segítene. Köszönöm. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem eh, svim prezentima. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalóknak, az előadóknak. Emlékeztetném önöket hogy minden nap táplálkoznunk kell, és minden egyes alkalommal, amikor táplálkozunk, mi nem gondolkodunk azon, hogy mit is fogyasztunk, hogy és nem foglalkozunk azzal, hogy honnan származik az, mit eszünk. A táplálékunk nagy része viszont a termelési láncon keresztül a méhnek köszönhető. Hogyha a méhek eltűnnek, akkor ez mindenkinek kihatással lesz. Aha táplálkozásunk rendkívül nagy része, az egy a közvetlenül, de nagy része közvetetten származik a, a méhekből. Emiatt nagyon fontos a méhészeti, az ágazat és a méhek megtartása az Európai Unióban. Tavaly az Európai Bizottsághoz fordultam, hogy kötelező legyen a származási országok megjelölése a méztermékekben, annak érdekében, hogy megállt parancsoljuk ezeknek a csalásoknak és hamisításoknak, amik jelenleg zajlanak. Tudjuk, hogy a méz egy rendkívül jó minőségű termék és nagyon egészséges termék, de mivel azokat hallottunk, amiket elmondtak az előadók, a fogyasztók igen szkeptikusak a mézzel kapcsolatosan. Hogyha bevezetjük a megjelölés, az eredet megjelölést, akkor ez növelheti az árat, de bizonyára növelni fogja a minőséget minőséget. Szeretném tudni, mi az önök véleménye, hogy az eredet megjelölés az mindenképpen magával hozna az ár emelkedést, és milyen módon befolyásolja majd a fogyasztókat abban, hogy jobb minőségű mézet vegyenek. Hallottunk, hogy egyes tagállamok nem termelnek mézet, hanem harmadik országokból importálnak, majd újra importálják az Európai Unióba. Ez miért van ez? Ezt meg lehetne előzni a megfelelő eredet megjelöléssel? Köszönöm szépen, elnök úr. Én Galíciából jövök, Spanyolország északi részen. Nálunk jelentős a méztermelés, és szeretem tudni, hogy mit gondolnak az előadók, vagy milyen javaslat, mi a javaslatuk, ami a Vespa Velutina témáját illeti. Az utolsó előadó említett ezt a kérdést számunkra. Eh, ez egy jelentős probléma, úgy, ahogy eh, a, a rovarizdószerek használata, mint ahogy Európai Unió más országaiban is. Szeretem tudni, hogy a hatóságok mit tettek ennek megelőzésére, illetve hogy milyen lépéseket lehetne tenni a jövőben is e tekintetben. Köszönöm szépen. Wyczerpaliśmy listę mówców spośród pań i panów posłów. Jest szereg pytań, myślę, że... Mindenki felszólalt, nagyon sok kérdés hangzott el. Megkérem eh, most a bizottság képviseletében Sápsz urat, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Ugyanakkor, ha lennének további kérdések, lesz még idő arra, hogy feltegyek. Akkor igazgató úr parancsoljon. Thank you. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm uh, a három felszólalónak is az előadását. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk tőlük, és azt gondolom, hogy uh, az egész méhészeti ágazat rendkívül fontos szerepet játszik. Nézzük most azt, hogy hogyan is áll a helyzet a különböző programok tekintetében jelenleg. Az első événél tartunk a tavaly megkezdődött méhészeti programnak, vagyis megpróbáljuk megvizsgálni most éppen azt, hogy milyen hatással volt ez az első év. És ezt most megpróbáljuk papírra vetni majd. Az egyik rendkívül fontos eleme ennek az, hogy a forrásokból itt Brüsszelben 36 millió eurót tudtunk felszabadítani, és a tagállamok ezt kiegészítik még ugyanennyivel társfinanszírozási alapon. Tehát van pénz, és főként azon tek, azon országokban pozitívabb a helyzet, ahol nemzeti méhészeti programok is, vagy támogatási programok is léteznek. Különböző fontos területek vannak. Az egyik a technikai segítségnyújtás a méhészek számára, amely nagyjából egyharmadát teszi ki a rendelkezésre álló forrásoknak. Ezen kívül fontos számunkra a betegségekkel való, betegségekkel szembeni fellépés, a kaptárokat érintő problémákkal szembeni fellépés, és aztán a racionalizáció, főként a kaptárok elszállításával kapcsolatban biztonságos és racionális szállítást kell tudnunk biztosítani. Nagyon sok támogatás arra ö, szolgál, hogy a kaptárakat újra megtöltsük méhekkel. Tavaly ősszel már erre voltak nagyon fontos próbálkozások, nagyjából 17 millió kaptárt sikerült ilyen módon az Európai Unióban megsegítenünk. Ez egy jó kezdeti pont, kiindulási pont, ezen még azért dolgoznunk kell. Egy másik fontos kérdés a minőség problémája, illetve az import termékek minősége, illetve az ár kérdése. Fontos lenne az, hogy olyan módszertannal rendelkezzünk, amelynek köszönhetően egész Európában azonos sztenderdek mentén tudnánk a minőséget ellenőrizni. Ezen kívül az is világos kell, hogy legyen, hogy jobb ár-érték arányosságot kellene elérnünk itt Európában, főként a mézre vonatkoztatva, de a propolis, a méhviasz és a méhpempő tekintetében is. A mögöttes koncepció gyakorlatilag arra kell, hogy szorítkozzon, hogy valorizáljuk a beporzási tevékenységét a méhészeknek, tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a prioritások, amelyeket saját perspektívánkból nézve megfogalmaztunk, szerintem jó irányba haladunk, tettünk is lépéseket, de azt semmiképpen sem mondanám, hogy hátradőlhetünk. Köszönöm szépen. Még egy kérdés. Szambarszki úr részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Köszönöm hogy figyelembe vették a méhészeti ágazat problémáját, ez egy súlyos probléma, az Európai Unió nagyon nagy változásokat lát a mezőgazdaságban, és ezek a változások a méhészeti ágazatra is kihatnak telepek pusztításával. Ön beszélt a védelemről, és ez egy jó dolog, ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy milyen irányba kell, hogy mozduljon el a mm, méhészeti iparág. Mászke elnök úr nagyon érdekes adatokat mutatott. Tíz évvel ezelőtt másfél millió telep volt kolónia, most már csak 750 ezer kolónia van, csak a fele. Hova tűnt a maradék? Fel kell tenni a kérdés, hogy milyen irányba kell elindulni, miért történt mindez, miért tűnt el ennyi e, eh, mély Németországban. A Kopakocsek a képviselője azt mondta, hogy csak a, a, a méhészettel foglalkozó 5%-a csak professzionális, aki szembe tud szállni az új kihívással. Mit csinál a maradék 95%? a méhészek tudnak megfelelően keresni ebből a tevékenységből, el tudják tartani magukat? Nagyon sok kérdés merül föl. A legfontosabb kérdés az, hogy mi történik majd a méhekkel. Jó magam, találkoztam méhészekkel, és beszéltem sok szakértővel méhekről. Azra a következtetésre jutok, hogy a méhek valószínűleg túl fognak é, túl fogják élni az emberek nélkül, de az emberek túl fogják élni, hogyha elpusztulnak a méhek. Köszönöm szépen. Tarabella, parancsoljon. Egy specifikus kérdésem lenni a az EFSA az utóbbi három évben végzett tanulmányokat. Belgiumban egészségügyi kérdéseket vizsgáltak, hogy mennyire rákkeltő és ezt az amerikai kutatások már kimutatták. Nagyon fontos, hogy nézzük, hogy milyen káros hatással van különböző rovarírtószerek használata a méhekre. Az EFSA fog-e valamilyen további tanulmányt elvégezni ebben a tekintetben, hogy lássuk, hogy milyen hatással van ez a méhekre is. Köszönöm szépen. És most megadom a szót a szakértőinknek, hogy reagáljanak az elhangzottakra, három percet kapnak, parancsoljanak. Senki nem akarja kezdeni, kezdem. Az jutott eszembe, aki a eredeti angollal beszélt, a képviselő úr, mondta, hogy össze van zavarodva, amit itt hallott a két Pétertől, és hogy viccesen az jutott eszembe, de nem vicc, hogy a mi méhünk ugyanígy össze van zavarodva, mikor neonikotinoidos nektárt szívott meg, azt se tudja, hol van, nem talál vissza a kaptárba. Egyébként nagyon fontos, hogy ön nincs összezavarodva. Én azt mondtam, amit ön mondott, hogy az 5% professzionális mészek számát kell növelni. Amit ott mondott a képviselőtárs is. Az uniós méhészet jövője, ha méhész meg tud belőle élni csak hobbi méhészek nem lesznek képesek a megporzást elvégezni. És ennek pedig egyedüli útja csak az, hogy legyen értelme méhészkednem. Azokban az országokban, ahol többlet termelés van mézből, tehát én nem a direkt fogyasztás növelését mondtam, ahol többlettermelés van mézből, ott kénytelen a méhész a felsorolt országokban, Magyarország, Románia, Bulgária, Spanyolország megjelenni a nagybani piacon, és azoknak eladni, akik uralják a kiskereskedelmet. De akik uralják a kiskereskedelmet, akik a boltokba szerelnek ki mézet, ők egyenlőség jelet tesznek. Unión belül termelt méz egyenlő kínai, egyenlő dél-amerikai, egyenlő mexikói, érti mindenki? Minimális különbség van. Amit ön mondott, hogy 5 euróért veszi a mézet. Mi méhészek Közép-Kelet-Európában 2 euróért adtuk el a tavalyi esztendőben a mézet. Ennyiből nem lehet megélni, mert tudjuk, hogy itt a bérek, az üzemanyag, a munkaerő, minden más, mint a dél-amerikai és az ázsiai országokban. Erdős képviselő úr kérdése volt, egy jogszabály módosítás mondjunk. Én nem jogszabály módosítás mondanék, én csak egyért könyörgök a méhészek nevében, tisztességes verseny legyen a méz piacon, mert ma nincs az. És amit még kérdezett, én nem erőltetem új jogszabályok létrehozását, van elég. Meghalunk a jogszabályokban mi méhészek is. Én a jelenlevők módosítását. Van még fél percem. Én azt szeretném, hogy a fogyasztó ön, az ön szüleje és a gyereke tudjon dönteni a boltban, hogy uniós mézet vesz kicsit drágábban, vagy nem. Ezt a döntést pedig csak úgy lehet, amit itt nagyon sokan egyetértenek, hogy önök tudják a polcokon, hogy az uniós méz vagy nem. Ma nem tudják. Itt vagyunk Belgiumban, bármibe lefogadom, menjenek el az első szupermarketben. 90%-ban milyen mézet találnak. EU és nem EU mézek keveréke. Ebből a jogszabály adta legális méz eredet megfogalmazásból ön csak azt tudja, hogy az adott üvegméz nem a holdról származik. Köszönöm. Ja, ich bedanke mich auch für die... Én is szeretném megköszönni a sok kérdést. Először egy kis korrekció, Heisling úr, nem 15 hatóanyagot nem a mézben találták, hanem a pollenben. Ezt tehát korrigálni kell. A méz, hála Istennek, szinte teljesen szermaradványmentes. Boszkalit, egy, ez, ez a hatóanyag, és a tiakloprit, ami szintén egy inszekticida a nikotinoidok családjából. A pollen esetében teljesen más a helyzet. Van a német méhész monitorozás, és az elmúlt tíz évben enyhén növekvő tendenciát figyeltek meg a szermaradványok kapcsán. Glüfoszát. Nos, Németországban is alkalmazzák tavasszal, akkor valószínűleg nem játszik különösebb szerepet, de permettezik a gyomokat is, és később később időszakban, és mi a tilalomért küzdünk. Azt szeretnénk elérni, hogy egyáltalán ne lehessen alkalmazni glifoszátot mert ez csökkenti a méhek rendelkezésre álló táplálékot. Küzdünk tehát a glifoszát teljes betiltásáért. Fehérje növények, igen, ez alternatíva lehet, de azért természetesen nem túl sok a nektár tartalmuk, virágpor, pollen valamennyire, de jó lenne köztes növényeket is eh, termeszteni, amelyekből nektárhoz és virágporhoz is jutnának a, eh, méhe, a méhek. Eh, vannak olyan növények, amelyeknél növényvédőszereket második évtől már nem is kell alkalmazni, és ezeket el kell ismerni az ökológiai fókusz területeken fontos, hogy megérje a növényeknek a termesztése, és a, hogy Németországban miért esett vissza a méhészeti ágazat. Hát ez ugye azzal függ össze, hogy a legtöbben nem is akarnak igazán megélni ebből. A sokan legszívesebben egy-két még családot tartanának a erkélyen, hogy biztosítsák az almafa vagy a cseresznyefa megporzását, és utána nem is nagyon foglalkoznak a méhekkel az ilyen hobbi méhészek. Ezért mondtam azt, hogy legalább tíz méh családdal minimum ennyivel lehetne mészszerű mészeti tevékenységet folytatni. Nekem 50 kolóniában is teljesen elégedett vagyok. Az adóhatóság azt szokta mondani, hogy jó, hát beküldheti az adatait, de ön teljesen érdektelen a mi szemünkben tehát 5 euró 500 g mézért, szerintem ez egy jó ár, hogyha még a márkás, a német márka időszakra gondolunk vissza, akkor 150%-kal magasabb volt az ár, de ebből nem lehet megélni. Ebből nem lehet megélni, az árnak magasabbnak kell lenni, hogyha azt akarjuk, hogy hivatásos méhészek ebből rendesen meg tudjanak élni. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, vagy nagyon jó az, hogy ennyire sok kérdés érkezett. Ez mutatja, hogy mennyien érdeklődnek a téma iránt. Persze nem lehet rögtön mérleget vonni, de megpróbálom a feltett kérdésekre megadni a választ. Nagyon fontos számunkra az ökológiai térségek megőrzése, és lehet, hogy meglepő dolgot fogok mondani, hogy a gazdák, illetve a mezőgazdaságból élőknek az a fő célja, hogy termeljenek, de hogyha tőlük elvonunk területeket, akkor az nem biztos, hogy annak örülni fognak. Ugye szó volt itt arról, hogy mit is lehetne tenni egy varázspálcával, de itt most egy kicsit az álmaimról fogok beszélni nem igazán látjuk jelenleg a kiutat, nem tudjuk, hogy merre indulhatunk el, és egyébként ez nagyon sok területen van így a jelenlegi társadalomban. Ami a mezőgazdaságot illeti, a jövőre kell figyeljünk, mit szeretnénk elérni. És bizony, a méhek megadhatják erre a választ, hogyha jól működik a beporzás, akkor harmónia jön létre, és mindenkinek erre van szüksége. olyan termékekre, amelyek pozitív környezetben jönnek létre, és ezen keresztül a fogyasztók elvárásainak is jobban meg tudunk felelni, és ugyanakkor meg tudjuk akadályozni azokat, azoknak a betegségeknek a kialakulását, amelyek a rossz táplálkozás miatt alakulnak ki. Tehát ilyen típusú jövőre vágyunk, itt van a nyomon követési probléma, a piacrendezési problémák. Itt alapvetően arra lenne szükség, hogy a gazdáknak adjunk a kezébe olyan lehetőségeket, olyan eszközöket, amelyek a jövőben egy olyan táplálkozási modellhez, mezőgazdasági modellhez vezetnek el, amely harmonikus. Ami pedig a beporzást illeti, számomra teljesen világos az, hogy a kicsi méhészek ugyanolyan fontos munkát végeznek, azért, mert nagyon elterjedtek, tehát a terület különböző, nagyon sok helyen jelen vannak. És ugyanakkor fontos a nagy méhészek munkája is, de a kicsik is ugyanígy fontos szerepet játszanak. És gyakorlatilag a behorz, beporzást ilyen módon segítik a kis méhészek is, mert hogy ingyen gyakorlatilag biztosítják ezt az óriási munkát. Meg kell őket őrizni, és egymásnak, egymásra oda kell figyeljünk, illetve tiszteletben kell tartsuk egymás jogait. Bardzo dziękujemy naszym e, prelegentom. E, dokonamy w tej chwili e, zmiany. Poprosimy panów E, za drugą na salę. E, będziemy wdzięczni, jeśli Państwo, Panowie zostaną dalej. Rátérünk a második pódium beszélgetésre. Kérem, hogy e, az első pódium résztvevői szerintem még itt szeretnének maradni velünk, csak kérem, hogy a teremben foglaljanak helyet, és kérem a második pódium beszélgetés résztvevőit, hogy jöjjenek fel ide az asztalhoz. És még egyszer köszönöm az elhangzott előadásokat. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugi panel. Chcę zapowiedzieć, że będzie troszkę większa dyscyplina. Akkor elkezdjük a második pódium beszélgetést. Most már egy kicsit fegyelmezettebbnek kell lennünk, ami a hozzászólási időt illeti, mert már kicsit késésben vagyunk. Kérem mindenki gondoljon erre, amikor felszólal. Dufren urat hallgatjuk meg először. Franciaországból Méhészeti Kutatóintézetből. Merci Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a meghívást. Lingről eh, utalt ön korábban, és mm, ő nagyon sokat dolgozott, és ő indította el a francia Méhészeti Kutatóközpontot. Egy filmet szeretnék majd mutatni. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy ilyen sokan itt összegyűltünk ebben a témában, mert ez a téma rendkívül fontos, de ez egy jelzése annak, hogy mennyire fontos ez a téma, és ez nagyon feltölt minket energiával, mert tudjuk, hogy egy olyan témával foglalkozunk, amelyik nagyon sok embert érdekli. Ez a, a kérem tekintsék meg tehát ezt a rövid filmet, amit a francia méhészeti központ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 Et vous, êtes-vous prêt à vous engager à nos côtés Je, je m'excuse parce que je ne... Elnézést kérek. Nem tudom, hogy eh, el tudták-e olvasni az angol eh, aláírást, de azért eh, röviden el fogom mondani, hogy mivel is foglalkozik a Francia Méhészeti Obszervatórium. Ez egy nem kormányzati szervezet, és alapvetően a méhek jólétével foglalkozik a szervezetünk. Négy pólus köré szerveződik a munkánk. Az első, és ez egyébként ilyen szempontból egyedi Európában, egy kísérleti kaptárt állítottunk fel, kb. 50 ezer méh ezer kaptár van ebbe benne, és megpróbáljuk vizsgálni, hogy hogyan élnek, mert ezen keresztül a magatartásukat meg tudjuk figyelni, és alkalmazott kutatást tudunk végezni. Emellett az első pólus vagy tengely mellett egy laboratóriumot is létrehoztunk, amelyben kiválasztást végzünk, és megpróbáljuk a genetikai jellemzőket regisztrálni, és ezen keresztül számosítani próbáljuk a parazita ellenálló képességet, mérni próbáljuk mindezt, és kísérleteket is végzünk azzal kapcsolatban, hogy a spermák mennyire életképesek. Egyébként hasonló a helyzet az embereknél is. A spermák nem életképesek, ez az egyik oka a méhek pusztulásának. Láthattuk azt is, hogy mesterséges megtermékenyítést kell végezni a királynők esetében. És aztán van egy harmadik pólus, amely egy földközi tengeri szigeten valósult meg, és ott megpróbáltuk a jövő generációi számára a fekete méhet megőrizni, genetikai állományát tovább örökíteni, hiszen ez több millió éve jelen van Franciaország déli részén. És aztán egy utolsó, de rendkívül fontos pont, létrehoztunk egy, egy szakmai képzési központot is, és erről fogok most majd részletesebben beszélni különböző még egészségügyi, szelekciós technikák, reprodukciós technikákra vonatkozó hat hónapos teljes időben végzett képzést hajtunk végre. Ezt a méhészek számára biztosítjuk, és államilag elismert diplomával díjazzuk a végén. Gyakorlatilag a francia méhészeti obszervatóriumban megpróbálunk a méhek populációinak megőrzésére vonatkoztatni mindenféle kutatást a mezőgazdaság megsegítése érdekében, hiszen itt ugye a beporzáson keresztül ez is felmerül, és a méztermelés a másik szektor amelyre odafigyelünk. Az elmúlt évtizedek során nagyon nagy problémák mutatkoztak állategészségügyi szempontból, ezekről beszéltek az előttem felszólalók is. Különböző cégek megpróbáltak fellépni, de ez nem volt elég, hiszen a méhészet nagyon sokszor Európában nem eléggé strukturált ágazat. Nézzük a franciaországi helyzetet. Gyakorlatilag egyébként ezt az összes többi államra is elmondhatnánk. 42 ezer bejegyzett méhész dolgozik Franciaországban 1 millió kaptárral. 91 százaléka ezeknek kis termelő vagy hobbi méhész, de ahogyan az előttem felszólalók elmondták, ezek rendkívül fontos szerepet töltenek be, 30 és 150 kaptár közötti mértékkel dolgoznak, és nem teljes munkaidőben méhészkednek, és a bevételeiket sem teljes mértékben a méhészetből szerzik be. A professzionális méhészek összesen 3%-át teszik ki a méhészeknek, de mégis nagyjából a termelés felét ők teszik ki, illetve akár ez 65%-ig is fölmehet. De nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a helyzet mennyire összetett. Én 62 éves vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy én is reprezentálom az öregedő népességet. És mit tapasztalunk ezzel kapcsolatban? 2004-ben Franciaországban 30 ezer méhészsel kevesebb méhész dolgozik már, nagyjából 40%-kal csökkent a méhészek száma az elmúlt 10 évben. Tehát azt látjuk, hogy ezzel párhuzamosan csökken a kolóniák és a kaptárok száma is, gyakorlatilag 25%-os csökkenést tapasztalhatunk. 30%-kal csökkent a méztermelés is. Ez egyébként nagyobb mértékű csökkenés, mint az elveszett kolóniák száma, mert ugyanakkor a kolóniák termelékenysége is csökkent. Franciaországban 1995-ben 35 millió tonna volt. Most 18 millió tonnánál tartunk tavaly előtt, és tavaly ez már csak 10 millió tonnát tett ki. Ugyanakkor 40 ezer tonna behozatalt eszközöltünk, ez 60%-át teszi ki a mm, fogyasztásnak, tehát ez mutatja azt, hogy a helyzet milyen irányba mozdul el. csökkenteni szeretnénk a deficitet, és ehhez arra lenne szükség, hogy megoldjuk az állategészségügyi problémákat, tehát a méheket érintő betegségeket, parazitákat. Ez pedig a mi feladatunk, és emellett szeretnénk egy millió további kolónia betelepítését támogatni. Ehhez szükség van arra, hogy a méhészek, méhészeti ágazat professzionalizálódjon, és még ennél is fontosabb, hogy nagyon sok fiatal kezdjen el foglalkozni méhészettel. Ehhez pedig megfelelő képzésre van szükség, amely révén meg lehet tanulni azokat a kompetenciákat, amelyek a méhészethez elengedhetetlenek. Ez a szakmai képzés gyakorlatilag nem létezik szinte sehol Európában. Márpedig a szakmai képzésen keresztül lehet a méhészeti szakmát professzionalizálni, ezen keresztül tudjuk a méhészet jövőjét biztosítani, és megőrizni a, méhész, a méh populációkat is. Köszönöm szépen! Ne felejtsük el, hölgyeim és uraim, azt, hogy a mindennapi betevő falatunkat köszönhetjük a méheknek. Ezt a végére hagytam, de ez egy rendkívül fontos gondolat, amelyet mindig szem előtt kell tartanunk. 2015. április 16-án már beszéltem itt az Európai Parlamentben, és akkor három sürgősségi intézkedést javasoltam. Itt nagyon konkrét intézkedésekről volt szó. Az újra a betelepítés és a szelekció, illetve a kutatási programok beindítása a parazitákkal szemben, illetve a képzési programok beindítása. Ezeket meg is tudtuk valósítani, és nagyon gyümölcsöző eredményeket értünk el. Szeretném, hogy ellátogassanak hozzánk, és saját szemükkel is meggyőződjenek ennek a programnak a hatékonyságáról nagyon specializált terület ez, és azok a kutatók, akik végzik ezeket a programokat, jelentik számunkra a legnagyobb kincset. Nagy eredményeket tudtunk elérni, mind a, mind a higiéniai területén, területen, a produktivitást tudtuk ezen keresztül eh, növelni, és a parazita ellenálló képességet, és ezzel a kolónia vesztés eh, problémájával szembe tudtunk nézni. Olyan eh, ismeretekre és kompetenciákra van szükség, amelyek az új generációs méhészeket érintik, és az obszervatórium által kiválasztott méhrajok elterjesztésével egy genetikailag a környezethez alkalmazkodó kolóniák elterjesztését szeretnénk támogatni helyi szinten, és nem pedig a világ bármely részéről érkező kolóniák betelepítésével kell foglalkozni, mert ezek nem jó hatással vannak genetikai szempontból. Emellett nagyon sürgősnek gondolom azt, hogy egy szakmai képzést tudjunk beindítani minél több helyen, hasonlóképpen a mi általunk beindított képzéshez. Ahogyan a francia mezőgazdasági minisztérium is kimondta, és ahogyan 2015-ben mi is elmondtuk ezt itt az Európai Parlamentben, a belső kereslethez kell igazodni, ehhez több mint egy millió kolónia betelepítésére van szükség, és legalább ezer professzionális méhész képzését kell támogatnunk. Ehhez egy előzetes képzésre van szükség az iskolai, iskolai szinten, amely legalábbis Franciaországban jelenleg nem létezik, és azután egy állandó életen áttartó képzésre van szükség, amely végül egy specializált szakmai képzésbe torkollana. Ehhez PPP konstrukciókra van szükség. Franciaországban a NIMI, mezőgazdasági szakközépiskolával partnerségben hoztunk létre ilyen iskolát, de máshol is hasonló kezdeményezésekre van szükség. Úgy gondolom, hogy az agro ökológiai problémát, amely a méhek pusztulásával függ össze, úgy lehetne orvosolni, hogyha rájönnénk elsősorban arra, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be a méhek. Ehhez a méhészeti ágazatot struktúrált ágazattá kell szerveznünk. És végül szeretnék visszatérni az élelmiszerbiztonság kérdésére. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a beporzás hiánya milyen nagy problémákat okozhat az emberi étkezésben, illetve élelmezésben is. Fel kell hívni a figyelmet mindenre. Franciaországban június 19-én egy kampányt indítunk be, az a címe, hogy Virágot a méheknek, és ezt a monakói herceg, második Albert is támogatja, ő nagyon elkötelezett egyébként ebben a témában, és minden évben június 20-án szeretnénk egy beporzási napot tartani. Ilyenkor százezer személy vagy ember fog legalább egy milliárd olyan virágot elültetni, amelyek szükségesek a beporzás növekedéséhez, és a virágüzletek, illetve más hasonló intézmények is egy ilyen programpontot fognak bevezetni. Több mint 800 cég fogja megállítani munkáját június 20-án annak érdekében, hogy minél többen tudjanak részt venni ebben az ültetési akcióban. Ez önmagában csodálatos, hogyha 2018. június 20-án mindenhol Európában a virágok napját tudnánk megünnepelni. Ez egy olyan cél, ami nagyon kedves számomra, és ez a nap lenne a méhek napja, hiszen ezen keresztül nagyon sok fiatal is megízlelhetné a méhészeti szakma szépségeit. No tak. Piotr Macecki úr él szóparancsoljon. Hölgyeim és uraim, több kísérleti projektről szeretnék beszámolni, amelyeknek a célja az, hogy megóvjuk a méheket, a tájba illeszthető maradjon a méhészet. Kis történeti visszatekintést. A század elején azt láttuk, hogy nagyon megnőtt a méhek mortalitása, a kolónia pusztulás volt megfigyelhető, elsősorban a vetés időszakában. Vizsgáltuk ezt a jelenséget, és azt találtuk, hogy a vetőgépből kilépő peszticid károsítja a méheket, amit a vetőmag csévérésnél használtak. Májusban éppen ezért a három neko a három neonikotinoidot, a cipermetrint, detametrint betiltotta a mezőgazdasági minisztérium. 2009-ben az APENET nevű két éves program indult, ez nem majmokkal függ össze, az APE nem épp, mint angolul a majom, hanem méhet jelent olaszul. Tudományos kutatás során vizsgáltuk a méhpusztulás okait. És az egész országban vizsgálták, monitorozták a méhkolóniák egészségi állapotát, hogy meg lehessen állapítani azt, hogy miután felfüggesztették a neonikotinoidok és káros peszticidek alkalmazását, ennek volt-e valami pozitív hatása. A peszticidpor, por, tehát ami a vetőgépből lép ki, károsító hatású, és a méhek, akik a virágokra vagy a, vagy a növényekre szállnak rá, károsodnak. Nem alkalmaztak speciális szűrőket a vetőgépeken, és nem állították be jól, hogy mennyi por ha léphet ki a vetőgépekből. És miután elég kis mennyiség került ki a vetőgépből, az volt a tapasztalat, hogy még igazán alacsony, nagyon kicsi mennyiségek esetén is felléptek letális és szubletális hatások, illetve a kolónia szintjén is megfigyelhetők voltak a negatív hatások. A meg csávázás hasznosságát is vizsgáltuk. Ez egy nagy, nagyon bonyolult kísérlet volt több helyszínen, évekig tartott ez a vizsgálat. És érdekes volt megfigyelni, hogy nem is volt olyan eset, amikor a, összehasonlítottuk a csávázott, illetve a nem csávázott vetőmagot, hogy a csávázott vetőmag esetében jobb lett volna a termés, akár minőség, akár mennyiség tekintetében. Tehát úgy tűnik, hogy ez a vetőmag csávázás ez teljesen haszontalan volt, és az egyetlen hatása a környezet károsítás és ennek következtében természetesen a gazdasági károkozása volt. Ezt követően azt is megfigyeltük, hogy a felfüggesztés után amikor a méhészek ugye jelentéseket küldtek nekünk eh, arról, hogy eh, a vetés során misztérius okok miatt eh, bekövet, következett be még pusztulás, most az ilyen jelentések száma egyszerűen nullára ment. Tovább folytattuk az méhek egészségi állapotának az országos monitorozását, és hogyha lehet, akkor próbáljanak meg érvelni amellett, hogy az egész EU szintjén ugyanezt kellene csinálni, tehát monitorozni, figyelemmel kísérni, hogy hogyan alakul a méhek egészsége. Létrehoztunk egy beszámolói rendszert, a spontán méhész jelentések céljára. Ez is egy nagyon fontos projekt volt az Abenet projekt kapcsán. Amikor lezárult az Abenet projekt, akkor a minisztérium úgy döntött, hogy hasznos, ha folytatják a monitorozást. Egy új három éves projekt indult, amely csak a monitorozással foglalkozott, a kutatással nem. De ezt a projektet két jól elkülöníthető tevékenységre osztották fel. Az első az aktív monitorozás volt, a mintavételezés és a minták elemzése. Ez az előző projektben is téma volt, de 3000 kolóniát vizsgáltunk most meg egész Olaszországban, és nem csak nagy kolóniákat vizsgáltunk, hanem készítettünk különböző mm, szántóföldi növény térképeket is. A csoport szakértőkből állt, Amint egy méhész bejelentést tettük, azonnal kimentek a helyszínre, maximum két napon belül, és elemezték, kielemezték a helyzetet, mintát gyűjtöttek, azokat elvitték a laboratóriumba, és megállapították, hogy mi okozta a pusztulást. Mindez gyakorlatilag a valós időben történt. Ez egy passzív monitorozási eszköz, hiszen ez a méhészek spontán jelentésére épül fel, vagy alapul. Látják ezt a szántóföldi növény térképet, amit elkészítettünk. Nos, a BINET, a méh háló projektnek mik voltak a legfontosabb eredményei? A még kenyér vagy lépminták, mint egy felében találtunk peszticid maradványokat. Ugye mi is ez a még kenyér, a lép, azoknak, akik ezt esetleg nem tudnák. Ez a legfontosabb táplálékforrás a kolónia számára. Amikor összegyűjtik a virágport, akkor ezeket a méhek a kaptárban tárolják, és ezt a, hívjuk azután méh kenyérnek, vagy lépnek, ez a legfontosabb fehérje forrás, ezt, ebből táplálkoznak gyakorlatilag a fiatal méhek is. többszörös szermaradványokat is találtunk, azaz több mint egy aktív hatóanyag volt található több mintában is. Az ilyen lépnek szinergikus hatása is lehet a méhekre nézve. Emellett elég nagy számban találtunk illegális hatóanyagot, azaz olyan hatóanyagokat, amelyeket már betiltottak, vagy amiket ki kellett volna vonni a piacról. Ez arra utalt, hogy hát sok termesztő még mindig azért illegális, vagy már tiltott növényvédőszereket használ. Itt foglaltuk össze a BINET projekt legfontosabb eredményeit, megpróbáltuk jobban megérteni, hogy melyik időszakok jelentik a legnagyobb kockázatot a méhek számára, és melyik területek. Így fontos információt tudtuk juttatni a méhészeket is, és a gazdákat is, hogy hogyan tudják csökkenteni a, a kockázatokat, hogyan tudják védeni a méheket és a környezetet. Egy vészreagálású tím is létrejött, telefon, e-mail, fax és egy weboldal segítségével zajlik a nagyon gyors kommunikáció. Amikor érkezik egy bejelentés, 24 órán belül felveszik a bejelentővel a kapcsolatot, és ez a tím kimegy, és azonnal valós időben tanulmányozza a helyzetet. A weboldalon megtalálják az adatokat, az információt a BNET projektről. Azt hiszem, hogy írásban is megvan ez a prezentáció, legalábbis remélem, hogy nyomtatott változat is eljut önökhöz. Én bulletint is kiadtunk az eredmények kell. Most ennyit Olaszországról. Most röviden, csak nagyon tényleg néhány szót szeretnék szólni egy másik nemzetközi kezdeményezésről, az Apidoxról. Független tudósok egy csoportja, eh, a körülben nincs semmilyen összeférhetetlenség, foglalkoztak toxikológiával. 2013-ban Belgiumban hozták létre ezt a munkacsoportot, eh, és eh, a munkacsoport célja az, hogy egyrészt tanulmányozzák a peszticidek vagy más mérgezőanyagok méhekre gyakorolt hatását, nem csak a méztermelő méhekre, hanem a vadméhekre gyakorolt hatást is vizsgálták. Azután feladatuk az volt, hogy dolgozzak ki olyan módszereket, amivel tanulmányozni lehet ezeket a hatásokat, új protokollokat hoztak létre kockázatértékelésre, megint csak a a méhek védelme érdekében, hogy megmaradjanak a méhek a mezőgazdasági megművelési területen is. Az EPSA iránymutatásait is figyelembe vették, növényvédőszerek és méhek közötti megfelelő egyensúlyt meg kell találni, és ki kell dolgozni, majd validálni kell a megfelelő tesztelési módszereket. Ezt követően körös tesztcsoportot kell létrehozni az OECD új módszerekre vonatkozó iránymutatása alapján. És itt az utolsó szlájdon összefoglaltam az Apitox legfontosabb célkitűzéseit. Ugye toxikológia, a kitettség megbecslése, azaz, hogy egy növényvédőszer vagy peszticid hogyan be, bejuthat-e a, a szervezetbe, persze a kaptárba, utána pedig tovább. Ezen a honlapon pedig a Kolosz projektről és az Apitox projektről is találnak információt, valamint a bíbukról is. Ez volt az első fontos lépés a szabványosítás, a standardizálás területén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Okay, good afternoon. Um, I'm going to be talking about bee conservation. Jó napot kívánok! Én ma délután a méhek megőrzéséről fogok beszélni, főként az európai fekete méh témáját szeretném megemlíteni. Itt láthatjuk azt, hogy mennyire sötét ez a méh, és valóban különböző helyeken különböző nevek alatt ismeretes. Itt van például a brit, vagy az ír fekete méh, de a kollégám a francia fekete méhről is beszélt. Itt ezen a térképen azt láthatjuk, hogy eredetileg hol volt elterjedt ennek a méhnek a különböző változatai. 25 különböző alfaja van a világon a házi méhnek, és Európában eredetileg elég sokféle volt. A fekete méh eredeti területe Nyugat-Európától Észak-Európáig terjedt, Belgiumon keresztül Franciaország, és még egészen keleten Oroszországig. Dél-Európában az olasz házi méh volt a leginkább elterjedt, ezt nagyon szeretik egyébként a méhészek, és emellett a karnika méh is nagyon elterjedt. Körülbelül 200 évvel ezelőtt a tenyésztésnek következtében az egész világon elterjedtek ezek a fajták, főként az Egyesült Államok irányába, de még Ausztráliáig is eljutottak az olasz és a karnika fajták, és aztán visszaimportálták őket Európába. Tehát ez a térkép egy történelmi helyzetet mutat, jelenleg egészen máshogy néz ki mindez. Mi a helyzet az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában? Nos, hát a méhek nem őshonosak, mondták ezt, nagyon gyakran, és azt is állítják egyesek, hogy a rómaiak vezették be Nagy-Britanniába ezt a fajta, sőt, még arra is voltak utalások, hogy amennyiben Nagy-Britanniában valaha is voltak, vagy lettek, vagy voltak méhek, az maximum az utolsó száz évben lehettek bevezetve. Nos, hát itt egy olyan tanulmányt láthatunk, amely történeti, a régészeti és biológiai szempontból vizsgálja meg a brit szigeteken a méhek jelenlétét, és azt hiszem, hogy ebből teljesen világosan kiderül az, hogy gyakorlatilag az utolsó jégkorszak, azaz tízezer éve mindenképpen ott vannak már a méhek a brit szigeteken. A kérdés inkább az, hogy meddig maradnak a jövőben. Egy érdekes táblázatot láthatunk, illetve nem láthatunk, arról, hogy 15 évvel ezelőtt elindult egy Európai Uniós projekt, az európai még diverzitás növelése érdekében, és bizony ebből világosan kiderül az, hogy a brit félszigeten az Apis mellifera mellifera genetikailag ugyan nagyon hasonló társától elkülönült, a francia, a belga vagy a skandináv fekete méh fajtától. Nagyon minimális mértékben, de elkülönült. De ezek a fajok továbbra is léteznek. Menjünk előre, elég hosszú ideje foglalkozom méhészettel, és alapvetően engem nagyon meglep az, hogy ha összegyűlnek a méhészek, főként, hogyha egy kis bort vagy sört adunk nekik, akkor elkezdenek vitatkozni. És az egyik dolog, amelyről a legtöbbet szoktak vitatkozni, arra vonatkozik, hogy melyik fajta méh jobb a másiknál. Nem olyan régen ezek a viták nem voltak megalapozottak, mert olyan fajta méheket próbáltak összehasonlítani, amelyeket nem lehet összehasonlítani, mert az éghajlat sem azonos mindenhol. Itt a kollégám a kolosszus szervezettől érkezett, ez 2008-ban hozta létre a brit kormány, ez egy olyan szervezet, amely európai kutatókat, tudósokat tömörít, akik megpróbálják kiderülni, kideríteni azt, hogy miért is pusztulnak a méhek. Ez a szervezet azóta tovább növekedett, és nagyjából 900-an vesznek részt a munkájában, 97 országból érkeztek ezek a kutatók. Az egyik legfontosabb kérdés, amely felmerült már a kezdet-kezdetén, arra vonatkozott, hogy nem elképzelhető el az, hogy a helyi adottságoknak nem megfelelő fajtákkal dolgoztak a méhészek, és ezért egy genotípus környezet interakcióra vonatkozó a kutatás született. És azt állapították meg, hogy milyen különböző klímaviszonyok jellemzőek Európa különböző területein. 16 kutató végezte el ezt a kutatást. Itt láthatjuk egyébként a térképen, hogy hol végeztek helyi kutatásokat. Megpróbálták összehasonlítani az ottani tapasztalatokat a különböző méhfajok szempontjából, és a méhek három évig, tehát három évig követték nyomon ezeket a méheket, és megpróbálták összehasonlítani azt, hogy a helyi méhek, illetve a betelepített méhek hogyan viselkednek, az eredetet vizsgálva, és így tovább. Mi derült ki ebből? Néhány évvel ezelőtt közé is tették az eredményeket, és tulajdonképpen azóta is ez a legsokoldalúbb kutatás, amely aztán alapját jelentette a további hat tanulmánynak, amely részleteiben vizsgálja meg a helyzetet. Most ezeket nem fogom mind bemutatni, de egy nagyon fontos címértékű megállapítást azért elmondanék ezzel kapcsolatban. a kolóniák tovább élését vizsgáltuk, ugye száz százalékkal kezdünk, és aztán ahogy az idő halad előre, láthatjuk, hogy hogyan pusztulnak a méhek. Alapvetően nem lehetett azt kimondani, hogy voltak olyan méhfajták, amelyek mindenhol egyforma módon megállták volna a helyüket, és nem volt olyan faj sem, amely konzisztens módon jobb túlélést mutatott, mint mások. Tehát erre utaló a eredmény nem született, viszont egy dolog konzisztens módon szignifikánsan megmutat, statisztikai szempontból is megmutatkozott. Arra gondolok, hogy minden egyes helyszínen a helyi ö, méh populáció túlélési arányai magasabbak voltak, mint az importált vagy betelepített fajtáké. Vagyis ez azért van így, mert helyi szinten adaptálódnak a méhek is a helyi um, jellegzetességekhez, és az ottani betegségekkel szemben is ellenállóbbá válnak. Aztán itt volt a B4 projekt, aminek az volt a célja, hogy hozzuk vissza a fekete méheket Nagy-Britanniába, és méhészek Anglia dél-nyugati területén megpróbálták a helyi őshonos méhfajtát, a mellifera melliferát kitenyészteni. Ez a fajta méh volt ugyanis az a faj, amely leginkább alkalmazkodott a brit szigetek élővilágához, klímaviszonyaihoz. De vajon az a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e még ez a faj Cornwall térségében, vagy sem? Dél-nyugat Angliában viszont még léteznek ilyen fekete méh populációk, és megpróbáltuk ezen a diagramon azt bemutatni, hogy milyen arányban vannak jelen ezek a méhek az Egyesült Királyságban, illetve Európában. Itt helyi szinten is azt láthatjuk, hogy egy pici félszigeten léteznek még ezek a méhek. Emellett egy PHD projektet is, projektet is támogattunk, amelynek az volt a célja, hogy tovább vizsgálja a őshonos méhfaj jellemzőit, és olyan menedzsment stratégiát alakítsanak ki, amely a tenyésztés, illetve a megőrzést szolgálja. A B4 projekt célja az, hogy fekete méh populációt hozzon létre, és ezt elterjeszte minél nagyobb területen. Ezt a helyi föltulajdonosokkal, a Velszi herceg együttműködésével valósítottuk meg, hiszen ő egyébként délnyugat Angliában az egyik legnagyobb földbirtokos, és aztán más birtokosok, illetve tulajdonosok is részt vehettek önkéntes alapon ennek a megőrző projektnek a megvalósításában. És egyébként ez múlt héten csütörtökön indult be. Itt vannak azok a weboldalok, amelyeken további információkat kaphatnak. Köszönöm. I tym dobrym Köszönöm szépen. És ezennel meghallgattuk a panelt. az első hozzászóló, Angrisz. Igen, elnök úr, nagyon gyorsan. Az imént az első panel után azt mondtam, hogy szükség van arra, hogy professzionálisá tegyük ezt az ágazatot, a köszönetet szeretnék mondani az elhangzottaknak, az előadásoknak, a Zsefrend úr, a Dufresne úrnak a e, kutató központja rendkívül sok dolgot tesz, és a tanulmányaiból kiderül az, hogy mennyire fontos az, hogy e, a kolóniákat, a mély kolóniákat, olyan kolóniákat kell kifejleszteni, vagy telepíteni, amelyek alkalmazkodnak az adott helyhez. Ez a kutatás nagyon fontos ezen a területen, hogy elemezzük, hogy milyen méhek alkalmazkodnak a legjobban egy adott környezethez. A biodiverzitást is figyelembe véve nagyon fontos, hogy nagyon sok adatot kidolgozzunk annak érdekében, hogy fenntartjuk a biodiverzitás genetikai kérdéseket is felvet. Nagyon fontos, hogy ezeknek is utána nevezzük, ugyanakkor az ekoszisztémát is figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy közpénzeket áldozzunk arra, hogy ezt a kérdést megfelelően kezeljük. Például hallottuk az imént a beporzás kérdését, ezt is támogatni kellene Tavaly egy kísérleti eh, projekt eh, indult el, és szeretném kérd, ebben a, ezen a területen, és szeretném kérdezni a bizottságot, hogy mi eh, történt ezzel a kísérleti projekttel, hol tart ez, hogy adjon néhány információt ezzel kapcsolatban. Hallottunk, köszönjük szépen. Ugyanazt a kérdést tenném föl az előadóknak, mindhárom előadónak, hogyha önök jogalkotók lennének melyik az az egyetlen egy olyan ügy, amit a mész szektorban mindenképpen megváltoztatnának most, mit tartanak a legfontosabbnak, mit változtatnának meg. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les intervenants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 kérdéseknek a különböző országok között. Tudna nekünk mondani valamit arról, hogy milyen módon haladnak ezek a nemzeti programok a közös agrárpolitika területén, hogy halad az közös európai kutatás, mm, és hogyha esetleg tudna ezekre példákat mondani. Köszönöm szépen. Thank you. Two... Köszönöm. Két gyors kérdésem lenne. Az egyik előző előadó beszélt arról, hogy Olaszországban vetőmag csávázást alkalmaznak. Nos, kiderült, hogy a gazdának ebből semmi előnye nem származik, legalábbis a kísérlet ezt bizonyította. És ez azért elég szokatlan, hiszen a e, gazdák e, meg akarják e, védeni a vetőmagot, ezért alkalmazzák ezt a módszert. Az Egyesült Királyságban az igazi aggály az, hogy a gabona féléknél, hogyha nem használnak például szereket, akkor nem lesz megfelelő a termés, és ugyanígy a, csávál, a vetőmag csávádás eredményességében is hisznek. Nagyon érdekes volt, amit elmondtak. Az előző mm, pódium vita során már megkérdeztem ezt, hogy mm, Kína mm, lehet, hogy egy kicsit fapadosabb, mint az európai, de az Egyesült Államok is exportál mézet Európába, ott pedig nagyon intenzív a mezőgazdaság. Mi a baj Európával? Mi a baj az európai méhekkel? Ez az alapkérdés szerintem. Köszönöm szépen, Flanagan úr. Egy gyors kérdés Kerk úrhoz. Hallottunk arról, hogy kísérlettel próbálták megállapítani, hogy melyik a legjobb méhfajta, hát mindenki a sajátját tartja annak. De amikor más területeken vizsgálódtak, akkor eh, úgy tűnt, hogy mindig a helyi eh, őshonos eh, még teljesített a legjobban, mert ő tudott alkalmazkodni. Három évig vizsgálták ezt. Nos, a kérdésem az, hogy hány év kell ahhoz hány évig kell kísérletezni, tenyészteni egy adott területen, amíg az arra a területen behozott idegenfajták is hasonlóan viselkednek, mint a mm, őshonosok. Nem látok további szókéréseket, ezért megkérem a vendégeinket, hogy válaszoljanak az elhangzottakra. Két-három percet kapnak fejenként. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofon nincs. Elnézést kérek. A méhészekről beszéltünk a 20%-os, 30%-os halálozási arányra hogyha egy méhésznek 30%-a meghal a, a katárának, akkor ez azt jelenti, hogy a nyerességének a 30%-át elveszíti. Hogyha minden névben jelentkezik egy ilyen 30%-os mm, profit csökkenés, akkor az bizonyára el tudja képzelni, hogy milyen szörnyű helyzetbe kerül. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, ami, a legfontosabb kérdés az az, hogy jobb egészségügyi ellenőrzés kell a méheknél nagyon fontos, hogy megfelelő legyen helyi méheket szaporítsunk, mert azoknak megfelelő genetikailag tűrőképessége nem szabad összekeverni ezeket, utaztatni méheket jobbra-balra, hanem azokat, azokkal kell foglalkozni, amelyek eredetileg is ott voltak, azokkal a méhekkel kell foglalkozni. A másik kérdés az, hogy megfelelő módon kell kezelni az importot is, és kezelni. Egy másik dolog az, hogy jobban kell ellenőrizni a peszticidákat, a növényvédőszereket, nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. Mm, mi például elemezzük a viaszt, mert a, viaszban, a mély viaszban egyfajta memória van, hogy milyen anyagok kerülnek oda. Ezen belül olyan anyagokat is fel tudunk mutatni, amelyek már 30 éve tiltottak. Tehát nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a növényvédőszerek használatát egy másik dolog az, hogy az európai kutatási politika rendkívül fontos. Szükségünk van arra, hogy sokkal több projekt, európai projekt legyen, amely lehetővé teszi, hogy együttesen tudjunk fellépni, hogy koordináljuk, közösen tudjunk kutatni, és a két kollégának kezet nyújtok, mert elhangzott az, hogy dolgozunk együtt, és ezt teljes mértékben támogatom. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, right. Thank you very much. I will answer the... Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésre válaszolok először, mert erre még jól emlékszem. A kérdés az volt, hogy mennyi időbe telik, amíg eh, alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz a méhek. Európában vannak olyan alfajok, amelyek ezer év alatt váltak valahol és honossá, vagy, vagy viselkednek ugyanúgy, mint az őshonosok, de nyilván, hogy máshogy viselkednek a méhek Oroszország távoli idékei mint Írországban. Hogyan történik ez az alkalmazkodás? Van némi bizonyíték arra, hogy mondjuk 150 év alatt adaptálódhatnak. A házi méh Észak-Amerikában nem őshonos, de néhány száz éve, mert mégis megtaláljuk a méztermelő méheket. Amerikai kollégákat nagyon érdeklik az európai kísérletek, és hát azt mondták, ugye nem őshonos Amerikában a házi méh, de lehet, hogy ezen még tovább kellene gondolkozni, és lehet, hogy voltak Észak-Amerikában olyan még törzsek, fajták, amelyek igenis alkalmazkodás évén sonosnak is tekinthetők. A másik kérdés az, hogy miért nem tud az európai méhészet versenyképes lenni Kínával vagy az Egyesült Államokkal. Itt nagyon sok minden a termelés költségétől és a munkaerő költségétől függ, ami Európában sokkal magasabb, mint Kínában. És nyilvánvaló, hogy a kereslet világszerte jóval alacsonyabb, a világ sok részén, mint Európában. Nagy-Britanniában megpróbálják meggyőzni a fogyasztókat arról, hogy a brit méz az egy eh, kitűnő termék, ezért nagyon magas áron is eh, lehet eh, értékesíteni prémium termék, de hát azért nagyon sok mézet importálunk is, és a szupermarketekben az olcsó méz, az többnyire Kínából származó méz. Egy rövid hozzászólásban talán sikerül válaszolnom az összes kérdésre hogy mi is a helyzet a vetőmag csávázása, miért használnak csávázott vetőmagot a gazdák, hogyha ennek nincs semmilyen haszna. Nos, Olaszország esetében egyszerű a válasz, a piacon egyszerű lehet nem találni csávázatlan vetőmagot, kukorica vetőmagot, És éppen ezért én elkezdtem gondolkozni, lehet, hogy van más olyan gyakorlat is, amit az alkalmaznak a mezőgazdaságban, és ami teljesen haszontalan, eredménytelen, csak éppen lobbizásnak köszönhetően alkalmazzák, például az agrokémiai ipar lobby tevékenysége miatt. Lehet, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a e, peszticid maradványok nagy része, amit ugye még az élelmiszerekben megtalálunk, igazából minden ok ö, e, magyarázat ö, e, nélkül kerül bele az élelmiszerekbe. A művészeti ágazatot vélemény szerint a politikának kellene segíteni, nem lehet a piacra bízni. Hogyha például Kína kiváló minőségű mézet tud majd előállítani olcsón, akkor ez nem jelenti azt, hogy ez a virágpor vagy ez a méz nyertes lehet a e, piacon. Itt politikai beavatkozásra van szükség. Nem ugyanaz a helyzet, mint mondjuk az autóiparban, ahol e, a piac egy részének az elvesztése munkahelyek elvesztését jelenti. A méhészet területén, hogyha a piac egy része elvész, akkor ez azt is jelenti, hogy nagyon súlyosan sérül az egész mezőgazdaság, mert megszűnik a defor, deporzás, ugye a méhek ezt biztosítják. Éppen ezért ezt a kérdést nem lehet rábízni a piacra, piaci viszonyokra politikai támogatás, tehát nem kereskedelmi piaci, hanem politikai támogatásra van szükség ebben a szágazatban, és ezt hát sokan versenyellenesnek, vagy a szabad versenyellenesnek eh, tartják. Még egy dolog, ami fontos, lehetővé kell tenni azt, hogy legyen egy monitorozó program, a méhek egészségét, a házi méhek, vadméheket figyelő programot kellene létrehozni EU szinten. Hogyha pénzforrás lehetne találni erre, ez nagyon fontos lenne az EU és az európai mezőgazdaság számára egyaránt a koloszt is, és az apitoxot is miért ne lehetne például támogatni? Ezek a kezdeményezések nem kapnak semmilyen támogatást, a kutatók szinte saját magukat finanszírozzák. Köszönöm szépen az előadóinknak, amit elmondtak, nagyon sok hasznos információhoz jutottunk. Hogyha megengedik, akkor én is még néhány általános megjegyzést tennék. Egyrészt eh, ugye van a méztermelés, másrészt eh, pedig eh, a méhek eléggé mm, fantasztikus teljesítménye, tevékenysége a beporzás, ami nélkülözhetetlen. A méz, különböző méz fajtákat, méz termékeket ismerünk, folyékony méz, mézitalok, ennek már hagyománya is kialakult, propolis, stb. Elhangzott, hogy kicsit professzionalizálni kellene a méhészeti ágazatot, a méhészek nagyobb jövedelemhez kell, hogy jussanak, és nagyon fontos a biológiai sokszínűség védelme. De a kérdésem az, hogy miért olyan kevés a párbeszéd, az eszmecsere ezen témákkal kapcsolatban? A gazdák, illetve különböző termelői szervezetek, az ágazat képviselői, azután a növénytermesztők együtt kellene, hogy működjenek a többi érintett csoporttal. Még nagyon sok kutató munkára lenne szükség a növényvédőszerekkel kapcsolatban is. Természetesen finanszírozni is kell az ilyen kutatásokat, például a betegségek esetén a gyógyszerkutatásban is nagyon sok pénzre van szükség, és itt is ezt látom, párbeszéd, eszmecsere és a finanszírozás biztosítása. André úr nagyon helyesen említette, hogy nagyon kevés a hivatásos méhész, ezért nagyon fontos lenne a képzés. Itt változtatásokra lenne szükség a méhészek képzésével kapcsolatban, hiszen nagyon nagy potenciál rejlik a hobbi méhészek körében. Hobbi méhészek között, méhészek között legtöbben tulajdonképpen csak mellékkeresetnek tekintik a méhészkedésből származó jövedelmet, de több lehetőség van, hogy őket talán lehetne hivatásos mm, méhészé is képezni. Több programról, projektről hallottunk, aminek célja a méhek eh, védelme, Hallottuk azt is, hogy forrásokra lenne szükség, és nagyon jó lenne, hogyha a közös agrárpolitika keretében több pénzt lehetne fordítani erre a területre. De mindenek előtt a kutatási erőfeszítéseket kell növelni, a méheket, károsító betegségekkel kapcsolatban, illetve a méhek táplálékozításával kapcsolatban ellátogattunk például Hollandiába, ahol nagyon sok innovatív megoldással, új technológiával ismerkedtünk meg. Sajnos, hogy a mai, ma a szakítók e-, ezeket nem említették. Most rátérnék a kérdésemre. Hogyha a, olyan mézet eh, találunk az üzletekben, amely nem felel meg a mi minőségi elvárásainknak, akkor nyilvánvalóan hibáztatható az EU kereskedelem politikája. Az EU bizottságnak van meghatározó szerepe a szabványok, a normák meghatározásában, és miért nem lehet elérni azt, hogy az EU-ban érvényes normákat nem tartják be? hogyha mm, mondjuk az Európai Unióba bekerülhet romlott adott hús, akkor is utána nézünk annak, hogy ez hogy történhetett meg, és, és hol következtek be a hibák a szállítási láncban. Ez az Európai Bizottság feladata lenne ezeknek a hibáknak a feltérképezése, és szerintem ennek a szempontnak nagyobb figyelmet kell szentelni, például amikor az Európai Bizottság, Európai Bizottság kereskedelmi megállapodásokat köt meg felvilágosításra is szükség van a még pusztulással kapcsolatban, és összességében és egyszerűen az információkat nagyobb mértékben kell nyilvánosságra hozni, ugyanis a közvélemény még messze nincs kell megfelelően tájékoztatva a mortalitás, a bélyek mortalitásával kapcsolatos súlyos problémákról. Nagyon sok érdekes előadást hallottunk ma. Az elhangzott felvetésekre, majd 2020 után az közös agrárpolitika újabb reformja kapcsán nagy figyelmet kell fordítani. Köszönöm, és én is azt szeretném, hogyha erősödne a párbeszéd, a növényvédőszerek, ágazata, illetve a méhészeti ágazat, a mezőgazdaság között. Sok egy idő, sok Sokkal hosszabb lett végül is a meghallgatás, mint terveztük, mert kiesett egy napirendi pont, az utolsó napirendi pont, ez így nem volt probléma. Még egy hozzászólásra e, tudok időt adni, de kérem, hogy maximum kettő percig beszéljen. Eh, eh, Szeretném kihasználni az alkalmat, arra, hogy egy olyan régióról beszélhessek, ahol nagyon sok gazda, és nagyon sok méhész dolgozik együtt, és megpróbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Egyébként ez a cél elég nehéz, mert a méhészek és a gazdák közös célok mentén kellene dolgozzanak, egyik szakma sem dolgozhat a másik nélkül, és ezért mindenképpen erőfeszítésekre van szükség. Ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság olyan bátran kimondta a lényeget, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánja látni a jövőt. Franciaországban nagyon nagy mértékben csökkent a méhészek száma, és ez problémát jelent a beporzás elvégzése szempontjából a jövőre nézve. Olyan programokon kellene tehát elgondolkodnunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy pénzt tudjunk befektetni ezekbe a területekbe. Ez valóban nagyon fontos lenne. Azért is gondolom ezt, mert el kell gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek nyílnak, ezen a területen, és a méhészek szerintem tökéletesen nyitottak az ilyenfajta gondolatokra. Manapság nem is arra van szükség, hogy arról beszéljünk, hogy az fiatal méhészekre szükség van, igen, ez igaz, de a meglévő méhészekre is gondolnunk kell, tehát ebből a szempontból nem értek teljes mértékben egyet azzal, ami elhangzott, ugyanis azt hallhattuk, hogy nagyon sok tevékenységet végeznek a gazdák, és így tudnak megélni, de azért vannak itt más lehetőségek is szerintem, és a méhészeket támogatnunk kell. Nagyon fontos a képzés, erről többször is szó esett a mai napon. Ez sajnos a képzés nagyon rossz minőségű és kevés képzési fajta létezik Európában, tehát itt még igen sok munka vár ránk. A Kopák Kozsekának is köszönöm szépen a munkáját. Köszönöm, mondja az elnök ezzel arra szeretnék emlékeztetni, hogy ön Pomerániából érkezett, Nyugat-Pomerániából. Ez a német határhoz közel eső területe Lengyelországnak, ön ugye a saját régiójáról beszélt. Néha fontos azt hangsúlyozni, hogy mit kell tennünk, milyen tevékenységekre van szükség. Még egyszer köszönöm szépen a hozzászólásokat, és nem is szeretnék most az ötödik napirendi ponttal foglalkozni hosszasan, hanem rögtön megadom a szót Dánsila asszonynak, hogy erről beszéljem. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că agricultura utiliză... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a mezőgazdaságot illeti, és azt a tényt, hogy az Európai Unió területének több mint a felét használja föl, ez a vidékkel is összefügg. Nagyon fontos tehát, hogy legyenek megfelelő statisztikák Európában, annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen a vidékfejlesztés, milyen hatással vannak az intézkedések a mm, területekre, mert ráadásul olyan területek vannak, amelyeket nagyon közelről érinti az, éghajlatváltozás. az éghajlatváltozás. Az Európai Unió bevezetett különböző eszközöket arra, hogy statisztikailag ellenőr ellenőrizze a mm, dolgokat az Európai Unióban. 2016-ban ez a keret véget ért. A következő keretre meg kell próbálni frissebb, rugalmasabb statisztikai információkat kapnak, amelyek jobban megfelelnek az igényeknek. Tehát lesz egy új keretszabályozás, amelyik eh, érinti a mezőgazdasági termelőket, a bizottság által bemutatott első 2020-ban egy felmérést irányoz elő tematikai statisztikák alapján. Két szinten történik majd, ez egy első szinten a mezőgaz, az európai mezőgazdaság 90%-et fogja lefedni, amelyik már egy teljes képet ad nekünk, és ez a fejlesztéssel is összefügg. Majd lesz egy második pillér, amelyik lehetővé teszi, hogy ezeket a statisztikákat fel fogja használni sokkal inkább tematikusabb megközelítésben, mint a szerű felmérésben rövidebb lesz a felmérés, mivel hogy mintaszerűen történik, adhok felmérések alapján. Ezzel a szabályozással a bizottság egy másik keretszabályozásra is gondolt, a másodikra, amelyik a mezőgazdasági termelési tényezőket érinti. Ezeket az információkat majd a táblázatok kísérik, és ez majd egy későbbi dátumon történik európai statisztikák lesznek az európai mezőgazdasági vállalkozásokra vonatkozóan, milyen struktúrák alapján épülnek föl, milyen mértékű termelést végeznek, e, vidékfejlesztési kérdéseket, illetve környezetvédelmi kérdéseket is érintenek, annak érdekében, hogy egy rugalmas szerkezet alakuljon ki adhok, amelyik figyelembe veszi a, a különböző jellegzetességet ügyeket. Aztán lesz két másik felmérés. Jelenleg az a felvetés, hogy pontosabb adatokat nyújtsanak, a jobban hozzáférhetők legyenek az adatok, az egész rendszer rugalmasabb legyen, és természetesen az is, hogy kevesebb költsége legyen a mezőgazdasági termelők számára is, és a statisztikai intézet számára is. Sajnos az statisztikai rendszer már tíz éves, jó lenne, mi is 7 eh, éves eh, keretekben programozunk, tehát nem tudunk eh, lépést tartani a fejleményekkel. 2010-ben jött, alakult ki, dolgozták ki az előző rendszert, és a következő több éves terv alapján eh, kerettervben eh, kell majd kidolgozni az új rendszert. Koordinálni kell ezt a két ciklust, annak érdekében, hogy a jövőben jobban tudjuk elemezni az adatokat, figyelembe véve egy dolgot, hogy a felmérések minket közzé kell tenni, mielőtt megtörténnének más egyéb változások. Bizottságot kérdem, mikor kívánja előterjeszteni a második eh, eh, szabályozást, és megnézte már, hogy milyen módon fog párhuzamosan tudni működni a másikkal, az elsővel. Köszönöm szépen, a Hojbus asszony szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is um, a jelentést, nagyon fontos ez a téma, statisztikai adatok, politikai döntések alapját jelentik. Ezért is nagyon fontos, hogy jó, uh, átlátható adatok álljanak rendelkezésre. Hogy ez nem mindig így van, az látszik abból is, hogy milyen nagy a ciklikusság. Általában tíz évente veszik fel az adatokat, holott a költségvetési ciklus 7 éves az agrárpolitika kapcsán is. A föld piacon kiderült, hogy rossz adatok állnak rendelkezésre. És hogy utaljak még valamire? Hogyha jó, transzparens adatgyűjtést akarunk, akkor a holding struktúrákat, a vállalatcsoportokat mindenképpen figyelembe kell venni. Ezek egy külön kategóriát kellene létrehozni. Itt egyrészt a következőről van szó hogyha egy koncern, egy vállalatcsoport egy szerződést köt alárendelt cégekről, akkor ezt fel kell tudni tárni az adatok alapján. Vagy hogyha egy külön vállalatot nézzünk meg, akkor meg kell nézni, hogy ez a vállalat nem tagja valamilyen vállalatcsoportnak, koncernek. Mert a teljesen más hatást fejtenek ki az ilyen vállalatok vidéken, és teljesen más, hogy kezelik az agrár szubvenciókat, teljesen más termelési tényezőket alkalmaznak. Ezeket a hatásokat tehát figyelembe kell venni, mert a struktúra, egy ilyen vállalatcsoporti struktúra teljesen más, mint hogyha egy családi gazdaságról beszélünk. Ezért mindig megfelelő adatokra van szükség, máshogy kell kezelni ezeket az adatokat, hogyha egy holding struktúráról van szó, vagy vállalatcsoportról, ez egy külön kategória kellene, hogy legyen. Köszönöm szépen. Másfél perc, maximum két perc mindenkinek. McCarthy úr kapja meg a szót. Um, köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a jelentéstervezetet. Ez egy technikai jellegű fájl, természetéből aradóan, eredően, úgyhogy politikai szempontból lehet, hogy nem annyira zamatos, de azért ettől függetlenül mi tudjuk, hogy mennyire fontos a statisztika a jövő tervezése szempontjából, és ezért örülök azoknak a technikai módosításoknak, amelyeket hallhattunk. Fontos lenne tehát az, hogy a kap ciklusát a statisztikai adatokhoz tudjuk hozzá igazítani. Nagyon fontos az, hogy a döntéshozók releváns és naprakész adatok alapján tudjanak döntéseket hozni, és ezt úgy gondolom, hogy a statisztika önmagában csak arra jó, amit azzal akarunk majd kezdeni. Tehát önmagában nem elég, nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a különböző helyzeteket le tudjuk fedni. Nagyon sok problémára továbbra is ráirányítja a figyelmet a statisztika, amelyekkel egyébként senki nem foglalkozna. Az egyik ilyen probléma a gazdaságokon bekövetkezett balesetekre vonatkozik, például Írországban gyakorlatilag a munkahelyi balesetek fele gazdaságokban történik, és elfogadhatatlan magas a halálos balesetek száma is, de például Svédországban gyakorlatilag zéró ez az arány, tehát lehetséges, hogy bizonyos országokban valamit jobban csinálnak, mint máshol. Fel kell használnunk a statisztikai információkat arra, hogy okos döntéseket tudjunk hozni. Vannak olyan területek, amelyek az információ fajtájával magyarázhatók, ilyen például a fiatal gazdáknak adott támogatások. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az előadónak a kiváló munkáért. Igaz, hogy ez egy technikai kérdés, ugyanakkor ez egy rendkívül fontos kérdés. Úgy vélem, hogy most és a jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek. Az Európai Bizottságnak új politikákat kell kidolgoznia, ezek ezeken a statisztikákon alapulva. Tudjuk például, hogy a tejipar az rendkívül nehéz helyzetben van, annál is inkább, mert nem vették figyelembe azokat a statisztikákat, amelyeket annak idején bemutatott az iparág. Hihetetlen, hogy most 5 millió tonna többlettermelés van európai szinten, ez azért alakulhatott ki, mert nem értékelték megfelelő módon a statisztikákat. Ha az Európai Bizottság jobban odafigyelt volna annak idején ezekre az információkra, akkor valószínűleg nem kerültünk volna a jelenlegi helyzetbe talán jobban fel lehetett volna szívni ezt a többlettermelést. Ez csak azért, hogy illusztráljam, hogy mennyire fontos a statisztika annak érdekében, hogy megfelelően ki tudjuk aknázni a piacban rejlő képességeket. Egy kis egy percet kérek még. Nagyon sok nehézséget tudtunk volna elkerülni, korábban, mert, és ezért fontos a statisztikai adatok megfelelő kezelése. Köszönöm. Andrew. Oui, merci, monsieur le président. André úr, köszönöm szépen. Én szeretnék megköszönni a munkát a jelentéstövő részéről. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon is technikai jellegű dosszié, és ugyanarra utalnék, amit az előttem felszólaló is megemlített már. Nagyon fontos az, hogy a kap programjainak kifutási idejét hozzáigazítsuk a statisztikai adatgyűjtéshez. Ebből kellene kiindulni az egész gondolkodásmenetünknek, amikor a bizottság formanyomtatványokat vagy kérdőíveket ad ki, akkor azt fontos lenne, hogy akkor tegye meg, mielőtt megtörténik a politikai váltás. Hogy valóban el tudjunk gondolkodni a lényeges kérdéseken, és a felmerülő problémákra reflektálni tudjunk a jogszabályok alakításánál. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most egy olyan javaslattal állunk szemben, ami rendkívül technikai jellegű, de az is igaz, hogy emellett politikai szempontból is fontos ez az anyag. Mert egyrészt csökkenteni szeretnénk a költségeket a kormányok számára, és ugyanakkor szeretnénk az administratív terheket is csökkenteni, mind a gazdák, mind a vállalkozások számára. Most mindezeknek a hatékony felhasználása, a közpénzek hatékony felhasználása hozzájárul ahhoz, hogy ezek olyan intézkedések, amelyeket mindenki vár és üdvözöl. A statisztikai adatok nagyon fontos adatok a kap kontextusába helyezve, főként, hogyha olyan információkra gondolok, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy intézkedéseket alkossunk, például a generáció megújulás területén. Az információgyűjtés pedig a munkát fogja megkönnyíteni a tagállamok részéről és az Európai Bizottság részéről is. De úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak egy derogációt kellett volna bevezetni a Spanyolország, Portugália és Görögország számára, akik mindig, minden évben, egy, minden évben, illetve mindig egy évvel korábban valósítják meg ezeket a felméréseket, azért, hogy ne a nagy felmérésekkel együtt valósítsák meg ezeket. És ezért én egy módosítást fogok beterjeszteni, ami erre vonatkozik majd, de lesznek más módosításaim is, amelyek során azt fogom célozni, hogy egyszerűsítsük tovább a jogszabályt és a bürokratikus terheket csökkentsünk, anélkül, hogy az információhoz való hozzáférést sérülne. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Virc asszony. Röviden. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést is. Először talán a kérdésekre próbálok válaszolni. A második keret rendeletre vonatkozott a kérdés, amelyet most készítünk elő, folyik az egyeztetés a szakértői csoportokkal, a tagállami szakértőkkel, akik együttműködnek a bizottsággal. Arra számítunk, ez az optimista forgatókönyv, hogy jövő év végére készül el a jogalkotási javaslat. De most visszatérve arra a javaslatra, amit most vitattunk meg, hogy miért van két keretrendelet. Nos, nagyon sürgetett az idő, 2020-ra meg kell, hogy szülessen a mezőgazdaságban a konszenzus, Önök kérik, hogy ezt igazítsuk a jövőbeni kaphoz. A mezőgazdasági konszenzus egész világon végzik ezt a gyakorlatot még tíz évente, és ezt a felmérést, ezt a felmérést, a tíz évente végezzük. De mi történik a felmérések közötti időkben? Nyilván, hogy itt ezen még gondolkozzunk el. Szeretném aláhúzni annak a fontosságát, hogy megszülessen időben a jogalap, a 2020-as mezőgazdasági cenzushoz, és mindenképpen fontos, hogy időben meglegyen a jogalap. Még egy dolog talán, amit érdemes megemlíteni, és ön is nagyon helyesen rámutatott arra, hogy a szakpolitika állandóan változik, és még akkor is, hogyha 23-ban vagy 26-ban lesz egy mintavételezés, ezekben az években mérni tudjuk azt, hogy mi igazán releváns majd az új közös agrárpolitikában. Ehhez kérem a segítségüket, mert ez egy elég nehéz feladat, egyeztetni kell országokkal, amelyekkel végzik az adatgyűjtést. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a stabilitást, és most hát évekre előre nézve kell eldöntenünk, hogy hogyan történjön majd ez az adatgyűjtés. Ha bármilyen kérésük van, akkor örömmel rendelkezésükre állok, bármilyen kérdésre szívesen megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen, és visszaadom a szót a jelentéstevőnek, de még egy rövid kis megjegyzésem lenne. Az információk, amelyek elhangzottak, rendkívül fontosak ahhoz, hogy jól lehessen kezelni a helyzetet. Vagyis arra gondolok, hogy gazdasági szinten, mikrobiológiai és makrobiológiai szinten egyaránt helyesen lehessen eljárni. És egyébként elképesztő, hogy az OECD milyen jó adatokkal és elemzésekkel rendelkezik. Természetes az is, hogy mindez nagyon fontos az ellenőrzés szempontjából is. Ezen keresztül lehet előrejelzéseket készíteni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, köszönöm szépen a bizottságnak és a válaszokért. Ki szeretnénk hangsúlyozni dolgot. Ahhoz, hogy politikai döntéseket hozzunk, szükségünk van megfelelő statisztikákra. Vannak olyan kérdések, mint például a nemek kérdése, a mezőgazdasági területek elnéptelenedése, a fiatalok bevonása, a mm, nyomás a túlságosan lakott területeken, a ökológiai érdek, ért, értékkelő területek, és ezek csak példák, és tudnék még felsorolni, ezeket a kollégákat említettek. Olyan területekről van szó, ahol szükség van minőségi statisztikákra ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni azok, akik döntéseket hoznak, akik politikákat alakítanak ki. Várom a módosító, módosító indítványokat, és remélem, hogy mivel, hogy ebben a, az időszakok szinkronizálásáról van szó, kérem, hogy segítsenek ebben, és előre is köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Beszélt a módosítókról, ezeket június 6-a 13 óra előtt kell benyújtani. Köszönöm szépen az előadónak, köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, a mai napra befejezzük a munkát, holnap folytatjuk, kérem hozzák magukkal a szavazókártyákat. Mindenkinek jó estét!